Meine Damen und Herren, darf Sie, liebe Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, szeretettel köszöntök mindenkit. A mai rendi pontokkal kapcsolatban nincsen plusz közleményem. Az első, illetve a, vagy harmadik napi rendi pont a gáz és olaj vezetékek felmérésének értékelése, ennek bemutatása Európában. Ezt az előadást a COVID tartja. E, Niels Biszkát Péterzen urat köszöntöm itt. Egy óránk van ehhez a napi rendi ponthoz. Ki kezdi az előadást? Parancsoljanak. Hanzen asszonynak adom meg először a szót. Parancsoljon, kezdje meg előadását. Köszönöm szépen, elnök úr. Dina Hansennek hívnak, a Kovi környezetvédelmi tanácsadó cégnek vagyok a munkatársa, Dániában van ennek a cégnek a székhelye. Csak egy nagyon rövid bevezetőt tartanék először az előadáshoz. Ezt az értékelést úgy kérték eh, tőlünk, hogy rövid eh, vázoljuk fel a fontosabb gazdasági, politikai és társadalmi vonatkozásait az európai gáz és olajvezetékeknek a jelenlegi anyagok alapján, illetve más irodalmak eh, alapján. Hát ez a jelenlegi helyzetet hivatott bemutatni ez a felmérés. Most átadnám a szót Nils Biszko Péterzen úrnak, a kollégámnak, aki a aki energia gazdálkodó a cégnél, a Kovinál, és ő fogja megtartani az előadást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Az előadás legfőbb pontjai, a rövid értesítő pontjait követik. Az infrastruktúra térképeit mutatja meg, illetve speciális ügyekre térünk ki, és utána kérdések feltevésére lesz lehetőséget, ezeket igyekszünk megválaszolni. Az infrastruktúrát vizsgáljuk csak meg a gáz és olajvezetékek esetében, magát, a terméket, az olajat, illetve a gáz nem vagyunk hivatottak megvizsgálni. A nemzeti gáz és olajvezetékek között természetesen vannak különbségek Európában. És az egyik legfontosabb különbség az, hogy a természetes gáz ára a végső ár és a beszerzési ár köré csoportosul. Nincsen egy úgymond gázpiac európai szinten, ami meghatározna az európai gázárakat. A gáz árai nem különösebben rugalmasak, és a gáz nem rugalmas, tehát csak limitált rugalmasságot lehetett beépíteni a rendszerbe az LNG és az SNG esetében. Ami az olajpiacot illeti, ez itt máshogy működik, egyszerűbb a piac, a szállítás és tárolás olcsóbb és rugalmasabb, és a szállításnak is különböző módjai vannak az olaj esetében, mint a gáznál. Éppen ezért a versengés is erőteljesebb, és az általában érvényben levő európai versenypiaci szabályozások vannak érvényben. Ez vonatkozik az infrastruktúrára is, ugyanúgy, mint a gáz esetében, az infrastruktúrát, illetve az ehhez való hozzáférést szabályok rögzítik. A meglévő és tervezett gáz és olaj vezetékeket Európában egy térképen tüntettük fel, ez szerepel az önök anyagaiban is. Jelenleg a gázt összesen 500 eh, milliárd kubikméter gázt használ az Európai Unió, ez eh, az idő során még növekedni fog. Az megújuló energiaforrásokkal szeretnénk az energia hatékonyságot is növelni, és 20 év múlva a megújuló energia források aránya növekedni fog. A gáztermelés az Európai Unión belül csökkenni fog, ezzel párhuzamosan 200-ról 100 eh, milliárd köbméterre fog visszaesni a gáztermelés. infrastruktúrás beruházásokra lesz szükség, illetve az import eh, más forrásainak eh, megnevezésére. Az import kapacitások jelenleg elégségesek a megfelelő, illetve szokványos feltételek mellett, de új beruházásokra van szükség, hogyha szeretnénk a gáz termelést csökkenteni. Az oroszországi import eh, az Algériából és Norvégiából eh, érkező import eh, fedezi a szükségleteket, amelyek nem teremtődtek meg az Európai Unióban, és folyékony gáz beszállítására is van példa. Az új lehetséges import projektek a jövőben még kirajzolódnak majd, és fontos egy rugalmas importkapacitási rendszer kerül kialakítása. A cseppfolyós gáz szállítására alkalmas lehetőségek már most is megvannak, ezzel is segíthetjük a diversifikáció növelését a rendszeren belül. Hosszú távon a figyelem el fog mozdulni a távolabbi tartalékokra Oroszországból, Iránból, Katár, Katarból és a közel keletből érkező importokra gondolok itt. Jelenleg három-négy olyan régió van, ahonnét az Európai Unió gáz tud importálni. Létezik az északi régió, a délkeleti régió, illetve a délnyugati -nyugat régió, és bizonyos esetekben a balti térség Finnország, itt jelentős szerepet játszik, és speciális térségként jelenik meg a kritériumok. Ezen régiók esetében a forrás minősége, illetve a földrajzi távolság, illetve a gáz tárolására alkalmas létesítményeknek az si lehetősége. Tehát az, hogy erre mennyire van lehetőség. A legfontosabb folyosó a dél-keleti um, folyosó Oroszországból érkezik, és uh, ez 3%-át teszi ki az Európában felhasznált uh, gáznak. Létezik egy uh, észak-nyugati folyosó Norvégiából, ez 18%-át teszi ki a fogyasztott gáznak, és van egy dél-nyugati folyosó Algériából, ez pedig 10%-át fedezi a szükségleteknek. És van egy dél-keleti folyosó is, amely a jövőben egy új ellátási útvonalat képezhet, és bővítheti a diversifikációs lehetőségek tárházát. a belső szállítás útvonalak sűrűsége elég jelentékeny. Az északi területen Hollandia-Belgium irányába, és itt különböző szállítási vezetékek találkoznak. A föld alatti tárolás rendelkezése Ausztriában, Németországban és Olaszországban. Ezeknek az országoknak jelentős szállási kapacitásaik vannak, de a legtöbb többi országban csak csekély mennyiség kapacitás tárolására van lehetőség. Általában véve ez a rendszer jól működőnek mondható. Számos új vezeték is épülőben van, az egyik délről érkezik, ez az úgynevezett zöld vezeték, Líbiát és Olaszországot összekötve, eh, Szicílián keresztül. A Hollandia és az Egyesült Királyság között is lehet, hogy kiépül majd egy eh, vezeték, illetve Törökország és Görögország között illetve eh, vannak további még fejlesztés alatt álló projektek is, eh, Algériából, Tunéziából, Olaszország felé, Szicílián keresztül, Algériából, Spanyolországba, Oroszországból, Németországba, és Algéria és Olaszország eh, között is Szardinián keresztül. A Nabucco projekt pedig a Kaszti térséget, Közép-Ázsiát és a közel-keletet hivatott összekötni Törökországon keresztül. Ezek az új vezetékrendszerek jelentős kapacitással bővíthetnék a jelenlegit, körülbelül 90 milliárd köbméterrel többet lehetne szállítani. Az elkövetkezendő években várható ezen csővezetékek megépülése. A legfontosabb probléma, a legsúlyosabb probléma a saját termelés és a fogyasztás közötti űrben van. Vannak új ellátási minták, amelyeket már megemlítettem, és a jelenlegi ellátási folyosót meg kell erősítenünk, mint említettem, illetve új infrastruktúrák kidolgozására is szükség van. Fontosnak tartjuk azt, hogy a az Európai Unió 2020-ra rögzített eh, céljai is megjelenjenek, illetve ezek minden bizonyal hatással lesznek majd a, az olaj- és gázvezetékekre. Több gázra lesz szükség eh, Európában, hiszen eh, a szén alapú erőműveket lassan leállítják, majd illetve fokozatosan leáll, leállítják Európában, és megújuló energiaforrások ból fognak ezek táplálkozni. Tehát infrastruktúrális hatása is lesznek majd a 20-20-20-as éghajlatváltozási céloknak. Ami az olajvezetékek illet, olajvezetékeket illeti, az importvezetékeket illetően az egyik leghosszabb vezetékkel rendelkezünk, ez Oroszországból érkezik, és Kelet-Európát látja el ez a vezetékrendszer. Három ága van, egy északi, egy középső és egy déli ágazat, ezt grúzsba vezetéknek is hívják. Lengyelországot, Fehér Oroszországot és Szlovákiát is ez a vezetékrendszer látja el. A másik nagyon fontos csővezeték a Norvégiából érkező 100 milliárd tonnát képes a grúzsba vezeték szállítani évente, nincs teljes mértékben kihasználva, és vannak viták is. A jelenlegi szint 65 millió tonnát tesz ki. Tehát ennyit szállítanak rajta évente. Ebben a térségben Oroszország azt tervezeti, tervezi, hogy az ellátást diversifikálni szeretné Kelet-Európa felé is. És ennek Kelet-Európában a csővezeték átalakításának szintén hatása lesz. Egy további fontos csővezeték a Eh, Holland, illetve Norvégiából érkező vezetékrendszer, amely az Egyesült Királyságot is ellátja, ennek kapacitása 40 millió tonna. Az Európai Unióban, illetve mellékeltünk egy eh, további térképet, 33 eh, ezer kilométer hosszú ez az olajvezetékrendszer, ez a hetes oldalon található, ennek egyik legfontosabb jellemzője, hogy csak egy nagyon kis kapocs van Európa középső részén, Ingolf, Ingolstadt környékén. Ez a két rendszert összekötni hivatott, tehát a két említett rendszer, az északi és a grúzsba egymástól teljes mértékben külön válnak Európában. Ez az összeköttetés, tehát minimális a kelet- és nyugat-európai olajvezeték rendszer között. Az ellátás biztonsága szintén nagyon fontos szerepet játszik, különös tekintettel a keleti részekre, az orosz politika értelmében szintén várhatóak különböző változások, és ennek kihatása lesz a kelet-európai ellátásra. Új vezetékprojektek helyeződtek kilátásba, az egyik Triestből Konstantába megy, Törökország is bekapcsolódik ebbe, nem tagja az Európai Uniónak, de mégis nagyon fontos elem ebben a rendszerben, és Odesszától Dányszig is megépülne egy új vezetékrendszer. Ezek a vezetékek mind ahhoz járulnak hozzá, hogy diversifikálódjék a rendszer, illetve a szállítás. A vezetékekben szállított terméknek csak egy nagyon csekély része történik a vezetékrendszeren keresztül, 80%-a az olajnak, illetve az olajnak közúti szállítással kerül el az egyik pontból a másikba. A kelet és a nyugati rész közötti összeköttetés szintén nem elégséges, és Kelet-Európa túlságosan nagymértékben ki van téve az Oroszországból érkező gázellátásnak. Felmerül a kérdés, hogy a belső energiapiacba az olajpiacot is be kell -e kapcsolni, és hogy ugyan azok a szabályozások legyenek-e érvényben az olaj esetében is. Megemlítettük azt, hogy a gázvezetékek komplexebbek, és drágább a kezelés a gáz esetében, és a tárolás is, mint az olajnál. A hatékony működtetéshez az olajrendszerekkel ellentétben sokkal több pénzre van szükség. Európában a fő vezetékrendszerekben van egy bizonyos küszöb, amely a tartalékoknál nagyon fontos. Bizonyos országban Spanyolország és Franciaország között lehetőség van ilyen tartalék képzésére, és Kelet-Európában pedig Szlovákia, Tagország, Szlovákia, Magyarország és Csehországnál is. Nagyon fontos, hogy az egyes tagországok megfelelő egyensúlyt teremtsenek a rendszerekben. Itt a gázról beszélünk, illetve a kapacitások allokálása is nagyon fontos. Ennek ugyanis hatása van a piaci integráció hatékonyságára nézve. Ami a eh, gazdasági vetületet illeti, a probléma a gázvezetékekkel az, hogy két pont között vannak rögzítve, nagyon magasak a beruházási költségek, és az olaj piac pedig nyitott, a gázpiac ezzel ellentét ellentétben szabályozott. Ez a terület szabályozásra került ellentétben az olaj ágazattal. A harmadik fél hozzáférése a gázinfrastruktúra minden egyes pontján érvényben van. Az ellátás biztonságának erősítése, illetve a piac hatékonyabb átétele érdekében a hálózatot bővíteni kell, illetve a nemzetek közötti allokációk hatékony kijelölésére van szükséget a kapacitás megfelelő allokálására. A szállítási útvonalakhoz is kapcsolódnak bizonyos eletes biztonsági aspektusok, a keleti, illetve a nyugati hálózatban is. Ezek a kérdések korábban már felmerültek. Uh, the, the, the internal interconnections, the interconnection points. Uh... A kapcsolódási pontok nagyon fontos szerepet játszanak az ellátás biztonságának megteremtése, illetve az úgynevezett fuel-to-fuel competition biztosítása érdekében az olajpiacon. Nagyon fontos az úgynevezett importpontok kijelölése jövőre nézve. Ezek a kékkel jelölt körök, itt már vannak kapcsolódási pontok, és a jövőben is tervezünk ilyeneket kialakítani, ezeket pirossal jelöltük. Ezek figyelembe veszik a jelenlegi infrastruktúrát, és feketével jelöltük a már meglévő kapcsolódási pontokat. Az Európai Uniónak, a, főleg a keleti részén van szükség arra, hogy növeljük a kapcsolódási pontok számát, a kapacitás bővítésével például, és a két nagy ország, Franciaország és Spanyolország között is illetve Franciaország és Olaszország között is szükség van arra, hogy az infrastruktúra bővüljön. Ezek az új kapcsolódási pontok, ezek kijelölésénél főleg az ellátás biztonságát vetjük figyelembe, illetve természetesen közös célunk az belső energiapiac fejlődése, ki kell majd jelölni azt, hogy ezeket a befektetéseket kivégezze, hiszen nem minden befektető kereskedelmileg elfogadott, főleg Kelet-Európában lehetnek próbá, problémák az új kapcsolódási pontok esetében, ezek nem mindig elfogadottak kereskedelmi szempontból és megvalósíthatóak. Szükség van az ellátás biztonságára vonatkozó standardok harmonizálására, illetve az ellátás diversifikációjára. illetve nagyon fontos a nagy infrastruktúrás projektek beindítása és megvalósítása, mint például a Nabucco illetve más egyéb lehetőségek megvalósítása, mint a transeurópai hálózat is. Bizonyos esetekben az exportőrök nem elég elkötelezettek, és nem töltik meg az új infrastruktúrákat megfelelően. Végezetül pedig megvizsgáltuk a kapcsolódási összekötési pontok lehetőségét, és azokat a térségeket, amelyek izoláltak. Van néhány izolált régió, az egyik Finnországon található, a balti országok térségében, Lengyelország északi részén és Svédország középső részén van ilyen izolált régió és az Európai Unió területén található szigetek közül is a legtöbb izolált térségnek minősül, ami a gázellátást illeti. Ezekre különös figyelmet kell fordítani. Ami a foglalkoztatást illeti, illetve az ipari fejlesztéseket, itt jelentős kapacitások rejlenek. Nagyon fontos az infrastruktúra fejlesztése és az, integ- az izolált térségek integrálása. Köszönöm szépen a figyelmet. Nagyon szépen köszönöm a tájékoztatást. Most pedig megadom a szót a képviselőknek. Először is Vidal Quadrász kapja meg a szót, ő ugyanis a jelentéstevőnk. Viszont ezt a, négy, ezt a napi rendi pontot négy óráig be kell zárnunk, be kell fejeznünk, mert aztán folytatjuk a napi rendel, a többi ponttal. Kérem szépen, hogy figyeljünk arra, hogy mindenki hozzá tudjon szólni. Vidal Quadrász. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a tanulmány jól lehet nagyon hasznos eszköz, hogy megismerkedjünk jobban a jelenlegi helyzettel, ami a gáz és olajszállítási hálózatokat illeti az Európai Unión belül, melyek az erős, melyek a gyenge pontok, jövőbeli perspektívák. Ebben a tekintetben mindenképpen köszönetet érdemel az elvégzett munka, ugyanis ha valaki nem ismeri túl jól ezt a témát, tulajdonképpen meglehetősen átfogó képet kaphat a problémáról. Azonban van azért némi különbség ezen tanulmány, illetve a ellátási ellátás biztonsági rendelet között, amelyet most vizsgálunk egyébként, ez a rendelet részleteiben még nem annyira ismert, és természetesen vannak olyan ö, kifejezések, mint például a stratégiai tartalékok, illetve egyebek, amelyeket még annyira pontosan nem ismerünk, és ha ezeket, ezt a tanulmányt most végeznék, akkor ezek a kifejezések is megjelennének benne. Azonban minden esetre ez egy nagyon jó eszköz, nagyon hasznos eszköz, és gratulálok a szerzőinek, és két kérdésem is lenne. Azt hallhattuk az elmúlt napokban például, hogy a szállítási infrastruktúrák, főként a gáznál kétség kívül nagyon költséges projektek hatalmas beruházást igényelnek több százezer, vagy akár több milliárd euróról beszélünk. De ami arra vonatkozik, hogy hogyan lehetne a stratégiai kapcsolódási pontokat kibővíteni az inverz áramlással, tehát hogy, meg, hogy két irányba is haladhasson a gázáramlat. Ezeknél az infrastruktúrális javításoknál meglehetősen szerény költségekről beszélhetünk. Ezért szeretném tudni, hogy egyetértenek-e azzal, hogy az úgynevezett inverz áramlat bevezetése a stratégiai kapcsolódási pontoknál egy szerény költséget képvisele, és tulajdonképpen egy nagyságrendet tudnának-e mondani a kiadásokkal kapcsolatban, tehát hogy mit jelentene az úgynevezett inverz áramlat bevezetése ezeknél a kapcsolódási pontoknál. A második kérdésem pedig a piac kezelésére vonatkozik, a piac irányítására. Húsz évvel ezelőtt monopóliumok kezelték, nemzeti monopóliumok kezelték a gáz, ahol egy egyetlen piaci szereplő rendelkezett az import, a szállítás, az elosztás, a tartalékok exkluzivitásával. Jelen pillanatban azonban egy elméletben liberalizált piacra rendelkezünk, és ennek megvannak a szabályai, hogy hogyan lehet hozzáférni a hálózatokhoz, harmadik felek hogyan tehetik ezt meg. Tehát vannak olyan javaslatok, amelyek azt mondják, hogy talán ez is hasznos lenne, ha külső beszállítókkal integrált módon foglalkoznánk. Tehát az Európai Unió rendelkezzen egyfajta mechanizmussal, közös mechanizmussal, oly módon, hogy ha leülünk tárgyalni beszállítóinkkal, gázbeszállítóinkkal, akkor egységes hangot képviseljünk, és ez pedig nagyobb tárgyaló erőt biztosítana számunkra. Szeretném, hogy elmondanám, mi a vélemény erről a javaslatról és azt is, hogy hogyan értékeli egy hasonló megközelítés megvalósíthatóságát. Köszönöm szépen, elnök úr. Ganz herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Kavágyó kollega következik. Thank you very much. Köszönöm szépen. Köszönöm elnök úr, és köszönöm szépen a jelentés bemutatását a szakértőnek, én nagyra értékelem a munkáját, e, ami a távoli területek ellátását illeti, ezzel kapcsolatban lenne egy kérdésem. Ön röviden kitért erre a beszámolójában. Azt hiszem, hogy ez az egyik megoldás az LNG termináloknak a felállítása, tehát a gázterminálóknak a felállítása, e, de ez csak akkor éri meg, hogyha bizonyos népességet túllép egy terület vizsgáltak-e már olyan helyzeteket, például Írországban, ahol kisebb a népsűrűség, a nagyon távoli területek, vagy a portugál távoli területek, Madeira, vagy más szigetek problémáira vizsgáltak-e már megoldásokat? itt az LNG használatával lehet-e valamit kezdeni? Vannak új technológiai megoldások az elszigetelt területek ellátására. Norvégiában volt már erre példa. Kérdezem, hogy kisebb szigetek esetében megéri-e ez, és működik-e ez a probléma, akár 500 ezer lakos alatti területeken. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kollégin Jordan Cisli. Jordan Cisli asszony következik. Lépa a eh, predstavitev. Köszönöm szépen, Jordan Cisli asszony szól. Én is egy kérdést szeretnék feltenni a gázinfrastruktúrával kapcsolatban. Ön azt mondta, hogy a kereslet növekedni fog. Az éghajlatváltozás ismeretében is meg kell ezt vizsgálnunk, hiszen mutatott nekünk egy térképet, ahol különböző jövőbeli projekteket rajzoltak fel a gázinfrastruktúrával kapcsolatban. Engem igazából az foglalkoztat, hogy mondja el véleményét arról, hogy ez az infrastruktúra elégséges-e, elégséges lesz-e és hogy a növekedő keresletet hogyan lehet ezekkel a projektekkel kielégíteni, vagy pedig még több projektre van szükség. Ezen kívül szeretném tudni, hogy vannak-e konkrét adatai arra vonatkozóan, hogy a kereslet, a gázkereslet hogyan fog növekedni a különböző tagállamokban. Illetve, hogy ez hogyan kapcsolódik a fűtési infrastruktúrával, és hogy terveznek-e új központokat. Köszönöm szépen, Cáféra képviselőasszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Kiválónak tartom ezt a jelentést, ezt a beszámolót, de lenne egy általános kérdésem. Az hangzott el, hogy a fő tartalékok a csővezetékkel kapcsolatban főleg Oroszországban, Iránban és Katárban találhatók. Kérdezem, hogy ami az földgázt illeti, Iránnal mennyiben foglalkozunk? Kérdezem azt is, hogy miért nem koncentráltak se Oroszországra, se Iránra, se, Katár, se Katárra? Miért nem említette ezeket? Amit Pibax biztos úr többször is említett, és a parlamentben is hallottam ezt. Hát nem tudom, hogy jól látom-e a helyzetet, mert új képviselő vagyok, de az a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy van itt egy európai stratégiai megközelítés. Az Európai Bizottság kereskedelmi megállapodást akar, akar kötni Oroszországgal, ez tiszta kereskedelmi megállapodás lenne. Tehát én vásárolok, te eladsz, punktum kész, ennyi. Azok, akik a tanulmányt készítették, azoktól kérdezném, hogy nincs-e több információjuk, nem tudnak-e további tájékoztatást adni azzal kapcsolatban, hogy milyenek a kereskedelmi kapcsolataink Oroszországgal, mi a helyzet a Nabukkóval. Oroszország itt abszolút alapvető szerepet játszik ezen a területen, úgy, de úgy tűnik, hogy nem életképes ez a dolog. Az energia területen már, tovább, már korábban is szereztem tapasztalatokat az azeri projekttel kapcsolatban évente 31%-ot szeretnénk beszerezni a napukon keresztül, de ez úgy tűnik, hogy nem lesz életképes megoldás. Ahhoz azonban, hogy ez életképes megoldás legyen, ahhoz, képest, ahhoz az kell, hogy az oroszok is aktivizálják magukat. Tavaly az Egyesült Államok külügyminisztériumának egy képviselőjével találkoztam, és ők azt mondták, hogy ahhoz, hogy ezt az egészet, a Nabukot beindítsuk, Oroszország részvételére is szükség van. A következő fontos partner Irán lehetne a Nabukkoval kapcsolatban, de itt ezen a területen is mindenféle viták merültek föl Iránnal szemben. Oroszország és Németország és Franciaország nyomást gyakorol, közben az Egyesült Államok kinyújtja a kezét, segítséget ígér, segítene nekünk, hogyha Iránnal sikerülne együttműködni, de hát meg kell várni, hogy mi lesz politikailag a helyzetből. Arra lennék kíváncsi, hogy ön hogyan látja, Irán mennyiben jelentős ebben a terület, ezen a területen, és hogy lehet Iránt jobban bekapcsolni a földgáz szállításával kapcsolatban eh, a Nabucco projektben. Aztán van még számos más ország, főleg délre, a déli országokra gondolok, Irára, Irákra, Irakra és egyéb országokra. Ami a közel-keletet illeti, erről is beszélt ön az arab világról. De nem értek egyet azzal, amit mondott. Nagyon sok ország van az arab világban, amely tényleg nagyon hiteles és megbízható. Hát megbízható kereskedelmi politikákat folytat. Bahrain és Katár például, ezek nagyon megbízható partnerek. És ők kiváló partnerek lehetnek egy csővezeték megépítésekor, amely Bahreinből vagy Katárból szállítana földgázt Európába. Én őket kifejezetten megbízható partnernek tartom, megbízhatóbbnak, mint Egyiptomot, és Egyiptom ráadásul nem is tud földgázt szállítani. és akkor talán nem is kellene olyan nagy beruházást eszközölni. Maguk is beruháznának a cső vezetékbe. Meg kellene nézni, hogy ez gazdaságilag mennyire megvalósítható, ezek persze már részletkérdések. De hogyha vannak ilyen fontos országok, mint Oroszország, Katar, Irán, amelyeknek van földgáz tartalékuk, akkor nem lehet ezt figyelmen kívül hagyni egy ilyen kaliberű tanulmányban. Az a benyomásom tehát, hogy ezen a területen még nem történt túl sok minden. Általánosságban pedig, elnök úr, ami az energiabiztonságot illeti általános témaként annyit mondanék, hogy az Európai Unió és a parlament, legalábbis nekem az a benyomásom, hogy egy kicsit eltávolodnak az arab világtól. Távolságot tartanak az arab országoktól is, és Oroszországtól is az arab világban van energiatartalék, hogyan fogunk itt előrelépni, ezen kellene gondolkodni. Végül pedig ami azon csövezetékeket illeti, amelyeket ön az tanulmányában megvizsgált, nos, ezeket sokkal figyelmesebben meg kellene nézni, és meg kell nézni, hogy az itt lévő országokkal hogyan tudunk együtt működni. Köszönöm szépen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim pentru informarea făcută aici de... Köszönöm szépen, köszönöm ezt az előadást. Szeretnék néhány megjegyzést tenni, és egy kérdéssel is élnék. Mik pedig a 6.4-es ponttal kapcsolatban, ez pedig a gázellátási források diverzifikálása. Ugyanis itt Számos olyan információt találtam, amelyek arra vezetnek, hogy a déli áramlatot és a nebukkot ugyanakkor nem lehet megépíteni, ugyanis nehéz lenne mindkettőhöz beruházót találni, vagy pedig elegendő beszállítandó gázt. Talán politikai érdeklődést is, érdeklődésre is számot tarthat az egyes beszállító országoktól, illetve tagállamok részéről, hogy a Nabokot 2015-re befejezzék, a déli áramlatot pedig 2013-ra. Tehát azt a következtetést vonhatjuk le ebből, hogy csak az egyik projektnek kell biztosítani prioritást, és ez pedig a déli áramlat lenne, ugyanis ott a finanszírozás és a gázellátás is már megvan. és a Fekete-tengeri Energia Fórum, amely néhány nappal ezelőtt került megrendezésre eh, Romániában, az EMI vállalat elnöke azt mondta, hogy tulajdonképpen ez a két projekt kiegészíti egymást, nem pedig versenyez egymással, de ő is elismerte, hogy a Nabucco becsült kapacitása nem elegendő, hogy Európát ellássa a szükséges gázmennyiséggel, és azt is hozzátette, hogy az energiabiztonság még mindig nagy probléma, de ez már nem prioritás. Azt is kimondta, hogy szükség van a források diverzifikálására és új szabályok bevezetésére. Ezt más elemzők és szakértők is egyébként alátámasztották, ami pedig a szállítási útvonalak megsokszorozódását illeti, a déli áramlat egy fontos projekt lehet, de ha energiabiztonságról beszélünk, illetve az ellátási források diverzifikálásáról, ott a Nabucco azért fontosabbá válik. Az Unió fő projektje ebből a szempontból, főként a bizottság projektje ez, és nagyon sok tagállamé, az a Nabucco, legalábbis eddig ez volt a helyzet. Ilyen háttérre szemben a kérdésem az lenne, hogy ön mit gondol, melyik a prioritásos opció az Európai Unió számára? az említett projektekkel kapcsolatban. Tehát a két projekt közül melyik kellene prioritás legyen, annak érdekében, hogy diversifikálhassuk a gázbeszállítási forrásokat és az energiabiztonságot fokozzuk. Lehetséges-e az intervenciós mechanizmust alkalmazni, amelyet a bizottság javasolt energiaválság esetében, hogyha a tagállamok a déli áramlatnak nyújtanak prioritást. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves kollégák, 10 percünk van. Négyen szeretnének hozzászólni az Európai Bizottságnak és Szeretnénk szót adni, és aztán részletes válaszokat szeretnénk kapni. Szüze Wagnernek adom meg a szót, de kérem, hogy mindenki fogja rövidre a hozzászólását. Köszönöm szépen, elnök úr. Folytatom akkor utasításait, követem azokat, és igyekszem nagyon rövid lenni, de azt szeretném mondani, hogy nagy érdeklődéssel hallgattam az elmondottakat az előadó részéről, ugyanis nem értem igazán, nem értek túl túlságosan a gáz és olajvezetékek témájához. Nagyon sokat tanultam ma délután, azonban az államokról sokat tudok, illetve az államok működéséről, és egy kicsit aggódom, amikor arról hallok, hogy hogyan működik ez Európában, ugyanis úgy látom, főként akár érett államok esetében azt látom, hogy ha hiányzik az energiaellátás, akkor széthullik az állam. Ezért különösen fontosnak találom ezt a témát a közhatalmak esetében, hiszen az energiaellátás egy különösen fontos feladat, és azt hiszem, hogy ezzel kapcsolatban, ami jelen pillanatban történik Európában, talán ez az egyik legfontosabb tényező. Azt szeretném kérdezni öntől, hogy a gazdasági válság, a jelenlegi gazdasági válság milyen mértékben, illetve az ezzel kapcsolatos energiakeresleti csökkenés hogyan hathat ki a jelen érvényben lévő energiaprojektekre, infrastruktúrákra, ugyanis hazámban, Spanyolországban van egy nyílt vita ezzel kapcsolatban, Pontosan ezzel kapcsolatban, hogy a csökkenő energiakereslet hogyan hat ki folyamatban lévő projektekre, amelyek nagyon sok régiót érintenek, jelen esetben Spanyolországban. Vidal Quadras kollégám említette már, hogy hogyan lehet ezt a témát kezelni, hogyan kezeli ezt a piac. Egy konzorciumról beszélt, itt talán inkább állami jogi, de akár magánjogi társaságokról is beszélhetünk. Ezek adhatnának választ a problémára. Remélem, hogy sikerült rövidnek lennem. Köszönöm. Thank you so much. Mr. Correra de Campos. Köszönöm szépen, Correra de Campos képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen. Nos, először is szeretnék köszönetet mondani. A e, szakértőknek kiváló beszámolót hallottunk. A többi kollégához hasonlóan azonban én is meg vagyok győződve arról, hogy valószínűleg itt a valóságnak van egy másik oldala is, amelyet mm, nem igazán hallottunk, amely nem került kifejtésre. És ez pedig az, hogy mi mindannyian, akik itt Európában élünk, bizonyos stratégiával rendelkezünk, és ebben nagyban függünk a beszállítóinktól. Oroszország e, és e, Kína hatalmas szerződéseket, egyezményeket köt, és ezektől függünk. Több évtizedre előre kötik ezeket meg. Oroszország a fő beszállítónk. Az energia e, szükségletünk 30%-át Oroszországból szerezzük be, és kérdezem, hogy milyen tárgyalási pozíciónk van, milyen erőviszonyok vannak. Mit jelent Oroszországnak a mi vásárlóerőnk Kínával szemben például? Azt gondolom, hogy a kérdésem nagyon érdekes, és nyilván a kollégák is izgalommal várják a választ. Köszönöm. Tuznovszki képviselő következik. Děkuji, pane předsedo, a zároveň děkuji za velmi eh, podrobnou, protože je skutečně již... Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a rendkívül részletes eh, beszámolóért. Nincs túl sok időnk, úgyhogy hadd koncentrálja két kérdésre. Beszéltünk az eh, LNG, csapfolyosított gáz alkalmazásáról, azonban nem látom a CNG-vel való összefüggést, illetve azt, hogy ezt mennyiben tudjuk használni. Ez technológiailag sokkal fejlettebb, például az autók számára lehetne használni, az autóiparban lehetne használni, illetve távoli területeken. Kérdezem, hogy a CNG-t tudnánk-e használni. Érdekes technológia lehet ez, egy ilyen sűrű lakott régió számára, mint Európa. A második kérdésem arra vonatkozik, amit már tapasztaltunk részben, egy válságot éltünk ugye át az év elején, ellátási kimaradásokkal januárban, gázellátási válságra gondolok, van-e valamilyen közös megoldás? Az ilyen típusú helyzeteket hogyan tudjuk közösen kezelni? hiszen rendkívül fontos, hogy tervezetten lépjünk fel. Azonban nagyon sokáig fog tartani, évekig fog tartani, míg ezeket az új projekteket megvalósítjuk, az új csővezetékek megépülnek, úgyhogy kérdezem, hogy mi történik akkor, hogyha megint csak sor kerül egy ilyen ellátási válságra. Isten ments, hogy megtörténjen, de előfordulhat. Kérdezem, hogy az Európai Unió mit tesz? Vannak-e bizonyos eljárások, intézkedések, tervek Oroszországgal szemben, vagy más ellátókkal szemben lépésekre vonatkozóan? Köszönöm szépen, Páska képviselő következik. Ďakujem za slovo, vážený pán predseda. Naviazol by som na svojho predrečníka tiež. Köszönöm szépen az előttem szólóhoz csatlakoznék, és azt kérdezném, hogy mi történik a jövőben az Európai Unióban. Már most kellene azzal számolnunk, hogy a gáz ellátással kapcsolatban megint problémák lehetnek a gázszállítókkal kapcsolatban. Tehát az elkövetkezendő egy-két évben még ezek a nagy diversifikációs projektek nem lesznek még hatékonyak. Ezeket még nem ültetik át a gyakorlatba. Terüle asszonynal is egyetértek nagyon fontos Oroszország. Oroszországhoz és Ukrajnához fűződő kapcsolatainkban nagy rizikót látok. Kérdezem, hogy az Európai Unió kész-e arra, hogy hatékonyan e, hozzájáruljon a konfliktus megoldásához a két ország között. Meg kell próbálni a két felet, megpróbálja-e az EU a két felet a tárgyalóasztalhoz ültetni? Elnök, köszönöm szépen. Lehet, hogy erre a kérdésre még az Európai Bizottság jobban is tud válaszolni. Önöké a szó, Benma úré. Yes, thank you very much, Chairman, and good afternoon, everybody. Köszönöm szépen, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Ezzel az információval kapcsolatban, amelyet a COVID állított össze, illetve a jelentéssel kapcsolatban, ez egy nagyon jó jelentés. 2008. novemberében valami hasonlót adtunk ki a zöld könyv az energiahálózatoktól, és ezt pedig annak kontextusában vizsgáltok meg, hogy a jövőbeli energiabiztonsági eszközök hogyan alakulnak, és a transeurópai energiahálózatok politikáját hogyan vizsgálhatjuk meg újra a jövő évben. Azt hiszem, hogy ez nagyon jól illeszkedik, illeszkedik be az előkészítő munkáinkba, hiszen természetesen számos olyan tém, számos téma van, talán tudják, hogy az olajinfrastruktúra a transeurópai hálózatoknak, energiahálózatoknak nem képezi részét, viszont a földgáz igen. Ez azt jelenti, hogy az olajjal nem foglalkozunk, és talán a jövőben erre szükség lesz. Úgyhogy ez egy olyan kérdés, amely még nyitva áll, de annak az információnak, amit a, ebből a jelentésből kaptunk, illetve más jelentésekből, ettől függhet az, hogy a olajjal foglalkozunk EU szinten. Hogyan lehet ezt beszállítani Európába olajvezetékeken keresztül, vagy hajókkal a Balti tengerről, Fekete tengerről? Úgyhogy az olajnál még nyitva áll ez a kérdés, aztán pedig a földgáznál természetesen sokkal világosabb a helyzet. És a követendő szakpolitikánál valamennyi infrastruktúrát támogatjuk, hozzáadva további útvonalakat, illetve beszállítókat az EU irányába. Ezt az EU is megerősítette ezt az álláspontot, még akkor is, hogyha a transeurópai energiahálózatok iránymutatásai 2006-ban olyanokat tartalmaztak, olyan projekteket, amelyek európai érdekűek, prioritásos érdekűek, illetve közös közérdekűek. A Nabucco egy európai érdekű projekt a déli áramlat, akkor pedig az iránymutatásokban még nem szerepelt. Azt hiszem tehát jelen pillanatban egyfajta sorrendet állíthatunk fel a gázvezetékek esetében, és természetesen ezeket meg kell vizsgálnunk újra, felül kell vizsgálnunk az új elemek figyelembevételével, főként pedig a januári beszállítási válsággal kapcsolatban illetve azzal kapcsolatban, hogy milyen erőfeszítéseket tegyünk a beszállítás biztonságának biztosítása érdekében. A júliusban a bizottság ezzel kapcsolatban egy közleményt terjesztett be. Az ellátási biztonságunk a diversifikációtól függ, Egyértelműen bármilyen szakpolitikának ez a célja, az útvonalak és a beszállítók diversifikációja. Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy valamennyi lehetséges gázforrást megcsapolhassunk. Irán, Katar, Oroszország hangzott el, a világ gáztartalékainak több mint felével rendelkeznek. Tehát, hogyha ezekből a régiókból szeretnénk gázt kapni, akkor biztosítanunk kell ennek az útvonalát, de nem szabad elfelejteni Észak-Afrika lehetőségeit, illetve Norvégiát, és természetesen a cseppfolyós gáz is különösen fontos, hiszen a gáz így módon hajókon érkezhetne Európába, akár Trinidad és Tobagóból, a világ legtávolabbi pontjairól. Tehát ez lenne a tágabb kép, és azt hiszem, hogy az elvek különösen fontosak, hogy megfelelő párbeszédet folytassunk le az EU és beszállítói között. Az EU az egyik legjobb piac, 500 millió fogyasztónk van, jó árat fizetünk, úgyhogy igenis minden jogunk megvan arra, hogy a legjobb megállapodást kössük a beszállító országokkal. De ne felejtsük el, hogy a vállalatok azok, amelyek megkötik ezeket a megállapodásokat, nekünk a jó szabályozó, helyes szabályozó keretet kell felállítani a vállalatok számára, a társaságok számára, amelyek ezeket a megállapodásokat megkötik, hogy biztosítsuk az ellátás biztonságát. Úgyhogy ez a minta, amelyet követni kell, és Vidál Quadrasz úr kérdése nagyon is érvényes, ugyanis nagyon fontos az EU számára, hogy az 500 millió fogyasztó piacaként az erősségét kihasználhassa, hogy ezek a vállalatok, ha tárgyalnak Oroszországgal, Katárral, vagy a lehetséges beszállítókkal, ezt az erősséget kihasználhassák. Köszönöm. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Megadom a szót még egyszer Péterzen úrnak, hogy próbáljon meg válaszolni. Nyilván nem fog tudni minden részletkérdésre választ adni, de talán néhány kérdésre kapunk szó, ö, választ öntől. Tessék, öné a szó. Köszönöm szépen. Az első képviselőnek a hozzászólását illetően az, a fordított áramlattal kapcsolatos költségeket vetette föl a képviselő. Mennyiben költségesek ezek? A monopólium helyzet is felmerült ebben az első kérdésben. a távoli területek, illetve az LNG használata, illetve a CNG használata a távoli területeken, a kisebb, kevésbé sűrű lakott területeken. Tudom például, hogy Japánban az LNG-t és a CNG-t használják a távoli területek ellátására. Ez költséges eljárás, de a technológia létezik. Aztán e- felmerült egy kérdés a Nabucco és a déli áramlat prioritásával kapcsolatban. A Nabucco az prioritásos projekt, ezt tudom, és ezzel teljes mértékben egyetértek. Diversifikálni kell a földrajzi ellátási forrásokat. A Nabucco rendkívül érdekes projekt. A gazdasági válság mennyiben van hatással az energia szükségletekre és az energia keresletre? Ugye általában a recesszióban azt várjuk, hogy csökken a kereslet. Valószínűleg ez a helyzet. Attól függően, hogy milyen sokáig tart a recesszió, ez valamennyire enyhítheti az ellátási problémákat. Oh, uh, Felmerült még egy kérdés azzal kapcsolatban, hogy a jelenlegi infrastruktúrák eh, elegendőek-e a jövőben arra, hogy Európa földgáz keresletét eh, lefedjék. Hát ezt nehéz megválaszolni. Az én válaszom az lenne, hogy valószínűleg nem elegendő ez a jelenlegi kereslet lefedéséhez, a trendeket figyelembe véve. Ez attól is függ, hogy az LNG mennyiben, LNG projektben mennyire tudunk előrelépni, mennyire terjed ez el. De nem gondolom, hogy a jelenlegi infrastruktúra, csővezeték infrastruktúra elegendő lenne. Um, uh, that is regarding the, the, the future, future sources. Ami a jövőbeni forrásokat illeti, az Európai Bizottság megválaszolta ezt a kérdést, erre én nem tértem ki. A feljegyzésekben nincsen szó arról, hogy mennyire veszük komolyan, vagy mennyire tartjuk komolynak ezeket a, ezeket a beszállítókat, a szállítási partnereinket. Ezek kereskedelmi partnereink, nem szándékoztam egyiket vagy másikat negatív fényben feltöntetni. Elnök. Köszönöm szépen Péter úrnak, hogy a jelentést bemutatta, és tájékoztatott bennünket, megválaszolta a kérdéseket. Köszönöm a kollégáknak a kérdéseket is, és ezzel ezt a napi rendi pontot lezárjuk. És, né- és fél perc múlva folytatjuk. Merci. It's very complicated, but there are many questions. Terrible. Then I begin. Ja, meine Damen und Herren, ähm, darf Sie den nächsten... Hölgyeim és Uraim, a következő napi rendi pont. Voltak közben technikai problémák, de ezeket mindjárt megoldjuk. Szerettünk volna röviden informálódni az Európai Unió nukleáris biztonsági szabályozó csoportjáról. Andrei Stritát szeretném köszönteni körünkben, aki eh, az ensz nek az elnöke. Köszönjük szépen, hogy eljött ide a szakbizottságunkba. 2009-ben mutatták be az első jelentést júliusban, és azt gondolom, most lehetőséget adunk önnek, hogy bemutassa ennek a csoportnak a munkáját, utána pedig kérdéseket fogunk majd feltenni önhöz. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim, jó napot kívánok mindenkinek! Szlovénül fogok beszélni, hiszen Szlovéniából érkeztem. Legalábbis most az elején szlovénül fogok szólni, ugyanis most nem hazámat képviselem, hanem több országot, úgyhogy most pedig angolra váltok. Jelen pillanatban az ezreg elnökeként vagyok itt jelen. Ez az Európai Atombiztonsági Szabályozó Csoport rövidítése, és azt hiszem, hogy a kicsit keskenyebbek a diák, mint amire számítottam, de remélem azért látják majd Két év munka után jelentettük, terjesztettük be jelentésünket először a bizottsághoz, aztán a parlamenthez, és nagy örömömre szolgál, hogy munkánkat itt is megmagyarázhatom önöknek. Számos témát fogok majd lefedni előadásomban, és azzal kezdeném, hogy egy rövid bevezetőt tartok, ugyanis azt feltételezem, hogy önök közül nem annyira sokan tudják pontosan, hogy hogyan alakul az atomenergia, az atombiztonság Európában, úgyhogy három rövid diával kezdeném, ahol megnézzük, hogy mivel kell együtt élnünk ma az Európai Unióban. Az Európai Unióban Majdnem 150 működő atomerőmű van, amely villamos energiát állít elő, ez 15 tagállamban található, és az Európai Unió villamos energiájának körülbelül egy harmadát állítja elő. Ezért nagyon fontos villamos energiaforrás ez a kontinensen, és természetesen mindent tőlünk telhetőt meg kell tennünk, hogy ezt egy biztonságos beszállítási forrásnak, ellátási forrásnak, forrásként üzemeltessük. Most megpróbálom megmagyarázni, hogy hogyan tudjuk biztosítani a nukleáris biztonságot, mi ez ennek az alapelve, hogyan tudjuk ellenőrizni a nukleáris biztonságot nem csupán Európában, hanem bárhol a világon. Technikai szempontból nagyon egyszerű lenne, hogyha erőművet építenénk, hogyha nem törődnénk egyáltalán a biztonsággal. Könnyű feladat lenne ez. De mivel mindig figyelnünk kell a biztonságra is, nagyon sok olyan technikai rendszer alakult ki, illetve design jellemző, amely a biztonságot hivatott szolgálni. De ami nagyon fontos az az, hogy hogyan üzemeltetjük ezeket. Az üzemeltetőjé a fő felelősség. Teljesen mindegy, mit tesznek, ez az ő felelősségük, az üzemeltető felelőssége, és ők felelősek a biztonságért is. Tehát valamennyi üzemeltető szervezetben meglehetősen bonyolult minőségbiztosítási rendszereket, menedzsmentrendszereket alakítanak ki, nagyon komoly eljárásokat kell követni, hogy hogyan kell üzemeltetni az erőművet, hogyan lehet biztosítani a biztonságot. Ezen kívül pedig ott vannak a nemzeti állami rendszerek, állami felügyeleti szabályozó rendszerek, ahol vizsgálják, hogy az üzemeltető mit tesz és erről pedig tájékoztatják a közvéleményt. Természetesen nem itt ér véget az ellenőrzés vonala, hiszen mindig ott van a közmélemény, a média, amelyet tájékoztatni kell, hiszen természetesen a média és a közvélemény nagyon gyorsan reagál bármilyen hibára, úgyhogy nagyon komolyan kell vennünk a munkánkat. Annak érdekében, hogy biztonságosan üzemeltessük létesítményeinket, biztosítnunk kell, biztosítanunk kell nagyon komoly, szigorú szabályokat. Először is tudnunk kell, hogy melyek a fizikai biztonsági határok, a technológia hogyan működik, melyek a veszélyek, és meghatározzuk azokat a határokat, korlátokat, amelyeken belül üzemeltetni lehet a létesítményt. a négyzeten belül üzemeltetjük a létesítményt, akkor biztonságos helyzetben vagyunk. De ha biztonsabbak akarunk lenni, hogy minden biztonságosan működik, jogi keretrendszer is érvényben van az Európai Unió szintjén. Ezen a területen nem túlságosan erős, talán tudják, de meglehetősen szigorú nemzeti keretrendszer működik, ezek pedig mind nemzetközi szabványokon alapulnak, főként a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség szabványain, illetve egyéb nemzetközi szervezetek szabványain, amelyek szabályokat állítanak fel az atomenergia területén. Ezen túl pedig valamennyi szabályozó, valamennyi létesítményt úgy engedélyez, hogy az adott létesítmény jellemzőit vizsgálja meg, tehát ez megint egy korlátozóbb jellegű biztonsági határ. És ezen kívül pedig maga az üzemeltető is saját üzemeltetési eljárásait felállítja. Tehát a végezetül az erőműnek nagyon óvatosnak kell lennie, hogy a nagy négyszögön ne kerüljön kívül. Nézzük most akkor az ENSZREG munkáját, illetve az ENSZREG történetét. Először is talán tudják, hogy az atombiztonság, a nukleáris biztonság elsősorban nemzeti felelősségi körbe tartozik valamennyi tagállamban. Valamennyi tagállam, amely rendelkezik atomerőművekkel, rendelkezik nemzeti szabályozóval is, szabályozó szervel, amely az államigazgatás része, az atomenergiát a szabályozza, a nemzeti jogszabályok pedig nagyon is összhangban vannak a nemzetközi szabványokkal, általában még szigorúbbak is azoknál, de ezek a jogszabályok kicsit különböznek egymástól az egyes országokban, de ez tulajdonképpen történelmi okok miatt van így, hiszen az atomenergia fejlődése különböző irányba haladt az egyes országokban, főként a nagy országokban. Aztán ott van az Euratom szerződés, amely már 50 éves, és akkoriban, amikor megszületett ez a szerződés, az atombiztonság nem volt annyira fontos téma, úgyhogy az Euratom nem foglalkozik eléggé konkrétan az atomenergia biztonságosságával. Úgyhogy a biztonság területén az EU-ban nem lehet azt nagyon kiinduló pontnak tekinteni. És idén nyáron született egy új irányelv, egy EU jogszabály, amely kötelező valamennyi tagállam számára. Ez volt az első lépés egy európai szintű cselekvés felé. Ami pedig a nemzetközi keretet illeti, beszámolhatok arról, hogy valamennyi tagállam, amely rendelkezik atomenergiával, két egyezmény aláíró részese. Az első az atombiztonságról szóló egyezmény, a második pedig egy nagyon bonyolult nevű egyezmény, amely egy közös egyezmény. Ezt egyszerűen csak közös egyezménynek hívjuk a hosszú nével ismétlése helyett és ezek pedig nagyon konkrét szabályokat állítanak fel az atom hulladék kezelésére vonatkozóan például. Tehát ha valamennyi tagállam, amely rendelkezik atomerőművel, aláírója ezeknek az egyezményeknek, és ezek pedig szabályokat állítanak fel azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell üzemeltetni az erőműveket. Aztán pedig ott van nyilván az Atomenergia Ügynökség szabványai, magatartási kódexe és iránymutatások, aztán az OECD keretében működik egy atomenergia ügynökség, amely igyekszik fokozni az együttműködést nemzetközi szinten, és ajánlásokat ad. Aztán pedig ott van az úgynevezett VENRA, ami egy nem egy kormányzati szervezet, ez tulajdonképpen a szabályozó ügynökségek, hivatalok klubja, önkéntes, nagyon sikeresen működik ezért tehát azt láthatjuk, hogy amikor lefe, alulról felfelé irányuló tevékenység folyik, akkor nagyon jó eredményeket lehet elérni, és meghatároztak különböző referenciaszinteket a szabályozók, atomenergia szabályozók számára Európában, amelyeket érdemes követni. Európai Unió szinten közös atomenergia biztonságra vonatkozó keret körülbelül tíz éve merült fel, de az Európai Bizottság 2003-ban igyekezett először két irányelvet jóvá hagyatni, de ez akkor nem volt lehetséges. Az egyik az atombiztonságról szólt, a másik pedig a radioaktív, eh, radioaktív hulladékról több évig folytak a viták, hogy mi történjen, aztán pedig két évvel ezelőtt, 2007-ben a tanács az illetve a bizottság úgy döntött, hogy egy magas szintű csoportot hoz létre, tehát ez két évvel ezelőtt született ez a magas szintű csoport, valamennyi tagállam pedig ebbe a csoportba magas szintű szabályozókat nevezett ki, ezt ma pedig ENSZREG-nek hívjuk ezt a magas szintű csoportot. Először 2007. októberében üléseztünk, és a kezdetben elég sok időt törtött töltöttünk azzal, hogy a tagállamokkal, a bizottsággal milyen legyen a kapcsolatunk. Aztán úgy döntöttünk, hogy konszenzusos módon dolgozunk, meghatároztuk eljárási meghatároztuk eljárási szabályzatunkat, illetve munkaprioritásokat állítottunk fel, hiszen nagyon sok aprócska probléma van, amelyek valahogyan csoportosítani kellett három fő területre az atombiztonság, tehát hogyan lehet az atombiztonsági megállapodásokat megerősíteni, a radioaktív hulladék kezelését, kimerült fűtőelemeket, illetve az átláthatóságot hogyan lehet javítani. Ugyanis föl fogva úgy gondoltuk, hogy munkánk átláthatósága problémát jelent, talán túl lusták vagyunk, hogy a közvéleménnyel kommunikáljunk, ezt javítani kell tehát. Három munkacsoportunk van, amelyek ezen a három területen tevékenykednek, és ezt tették az elmúlt két évben is. Ami az atomenergia biztonság foglalkozó csoportot illeti, lehetséges EU eszközöket vizsgálták meg, jogi eszközöket az atombiztonság területén. És nagyon egyértelmű megosztottság volt az ensz tagjai között. Volt egy olyan országcsoport, amely támogatta az irányelvet, ugyanis úgy vélik, hogy az EU-nak harmonizálnia kellene ezt a területet, hiszen nagyon furcsa, hogy az EU nem rendelkezik közös szabályokkal ezen a területen, hogy az EU szabályok megakadályozhatják lehetséges romlást a tagállamokban, és természetesen az is egyértelmű volt, hogy más érintettek, például önök, az Európai Parlament is támogatják ezt. Aztán pedig volt egy kisebb országcsoport, amely nem értett egyet ezzel, azt szeretnék elérni, hogy a felelősséget nemzeti szinten tartsuk meg, és egy másik fontos ér volt, hogy még erősebb szabályokat kell hozni, mint amelyeket EU szinten megállapítottak. A bizottság egy eh, irányelv tervezettel állt elő egy évvel ezelőtt. Nagyon intenzív viták követték ezt és aztán pedig az ENSZ-reg tíz alapelvet határozott meg, amelyeknek szerepelniük kell az irányelvben. Nézzük meg akkor nagyon gyorsan ezeket, igyekszem időt megtakarítani. Folyamatosan javítani kell az atombiztonságot, soha nem mondhatjuk azt, hogy ez már jó, hanem mindig jobbra kell törekedni. Aztán szigorúbb atombiztonsági követelmények meghatározásához való jogot meg kell őrizni a tagállamok esetében. Nem szabad alapvető változást kialakítani abban a megközelítésben, amely a nemzeti szabályozók szintjén alakul ki. A következő is hasonló, a nemzeti atomszabályozó szerveket szerepét meg kell erősíteni, a bizottság szerepét nem szabad kiterjeszteni, nem szabad egyfajta szuperszabályozóvá átalakulni Európában, hanem csak eszmecsere platformként szabad működni. Aztán a következő pedig a forrásokat nem szabad eltéríteni. Természetesen, aztán ott van az atombiztonsági egyezmény eh, elvei és kötelezettségei, ezeket figyelembe kell venni a következő pedig azokkal az országokkal foglalkozik, amelyek nem akarnak atomenergiát használni, hogyha nem akarnak, akkor természetesen nem kötelesek. A kilencedik pedig az átláthatóságról szól, a tizedik a szerepek és a felelősségi körök világos meghatározásáról. Ez a tíz elv pedig valamilyen módon szerepel az új tanácsirányelvben. irányelvben. Aztán pedig nézzük a következő témát, az atombiztonság területén. Az atombiztonsági alcsoport foglalkozott ezzel a benchmarking kérdésével. Azt ajánlottuk, hogy valamennyi atomenergiával rendelkező tagállam az EU-ban vegyen részt az úgynevezett IRRS rendszerben, ez az integrált szabályozó vizsgálati szolgálat, ez egyfajta audit benchmarking rendszer az országok között. Ez az Nemzetközi Atomenergia Ügynökség keretein belül működik. Hat évente folyik ez a munka. A harmadik terület pedig az atombiztonságról szóló egyezmény eredményeinek használata minden három évben három évenként egy konferenciát, egy találkozót tartunk az aláíró felekkel, és ott pedig minden országnak saját esettanulmányát be kell mutatnia, és a többi ország pedig megállapíthatja, hogy mi a jó, mi a rosszabban, milyen javaslatokkal élhetnek. Ezután, a találkozó után úgy döntöttünk, hogy összeülünk, melyek a közös témák, nézzük meg, hogy a tagállamokban milyen leckét tanulságot lehet levonni. aztán pedig a második csoport, a radioaktív hulladék kezeléssel foglalkozó csoport. Három irányba igyekeztek haladni. Az egyik az volt, hogy valamennyi tagállam tagállamnak egy nemzeti programot kell kiáll, összeállítani a radioaktív hulladék kezelésére. Annak érdekében, hogy egy politikailag támogatott jövőképpen rendelkezzen a hulladékkezelés területén. Itt is a benchmarking és a szakértői vizsgálatok készítése támogatott. Egy kicsit eltér ez az IRRS rendszerétől, és ahogyan a közös egyezmény a közös egyezmény eredményeit közösen felül kell vizsgálni és levonni a tanulságokat. Ezen két év során a tanács is támogattuk a tanácsot is, hogy az állásfoglalását fogadja el a radioaktív hulladék kezelése területén. Ami pedig az átláthatóságot illeti, most állítottunk fel egy weboldalt, egy nagyon kiterjedt, terjedelmes weboldalt. Ez az atombiztonsági kérdéseket próbálja a közvélemény elé tárni, pártatlan módon. 2009 vége felé fogjuk ezt a weboldalt beindítani. A hónap végén megnézzük az első változatot, jóvá hagyjuk, illetve javasoljuk a javítási lehetőségeket. És egy jó gyakorlati iránymutatást is készítünk valamennyi szabályozó számára. Nézzük akkor a jövőt. Természetesen folytatjuk a programunk végrehajtását, és azt igyekszünk a fejleményekhez igazítani, Igyekszünk szerepet játszani az atombiztonság irányelv végrehajtásában. Készen állunk arra, hogy tanácsot adjunk az EU szerveknek bármilyen lehetséges kezdeményezéssel kapcsolatban. És az is egy javaslatunk volt, hogy egy szélesebb körű EU szintű szabályozó konferenciát hozzunk létre. Ezen kívül pedig rugalmasan igyekszünk reagálni valamennyi fontos kezdeményezésre. Végezetül pedig számos személyes véleményem is van az elmúlt két év munkájával kapcsolatban. Társadalmunkban formális jogi rendszereket hoztunk létre, hogy megőrizzük a rendet. De mi mindannyian emberek vagyunk, érzelmekkel rendelkezünk, a való világban élünk. Ezért tehát meg kell értenünk egymást, és javítani lehetőségeinket. Azt gondolom tehát, hogy az ENSZREG egy nagyon jó platformot jelent, egy nagyon jó kezdeményezést, amely a szabályozókat, illetve az atombiztonságért felelősséget rávette arra, hogy összeüljenek, összeüljünk a bizottsággal, és megkezdjük a vitát. El kell mondanom, hogy a találkozóink most két év elteltével sokkal egyszerűbbek, mint az elején. Most már tudjuk, hogy hogyan gondolkozunk, mit akarunk elérni, és hamarosan konszenzus tudunk elérni. Azt hiszem, az is nagyon fontos a jövő szempontjából, hogy értjük egymást, tudjuk, hogy más országok hogyan oldanak meg problémákat, és így módon mindannyian csak javulhatunk. tiszteletbe tartjuk egymást, a bizottság is ismer már minket egymástól nagyon jó tanulságokat tudunk levonni. Azt hiszem az ensz érvényes platformnak kell maradnia, ötletbörzeként kell működnie, jó tanácsokat adunk, tanácsadó tevékenységet folytatunk. Úgyhogy ebből a szempontból egy kicsit szabadabbak vagyunk. Azt is gondoljuk, hogy az atombiztonsággal kapcsolatos felelősségeket nemzeti szinten kell tartani. Nagyon fontos, hogy azok, akik érintettek lehetnek, ők legyenek a felelősek. A gyakorlatok és elképzelések, ötletek cseréjét szintén bátorítani kell. Ezt is alapvető fontosságúnak tartjuk. Ennyit szerettem volna mondani, ezt szerettem volna megmutatni önöknek, és természetesen szívesen válaszolok a kérdésekre. Köszönöm. Eh, Köszönöm szépen Strita úrnak. Részletes információkat kaptunk, és nagyon hálás vagyok, hogy elmondta azt is, hogy hogyan eh, alakult a munkájuk, hiszen ez egy folyamat, egy folyamatról van szó amelyet a kollégáival együtt ösztönöz. Az első hozzászólók Jordán Cizli asszony kezdi. Köszönöm szépen! Angolul fogok beszélni, mert nem volt helyes a fordi tolmácsolás az előző hozzászólásom alatt. Szeretnék köszönetet mondani Strita úrnak. Nagyon örülök, hogy ön itt van, nem csak azért, mert ön szlovén, hanem azért, mert az Európai eh, Parlament eh, nagyban támogatja eh, az ilyen típusú szabályozókat. Nem csak a nukleáris energia árát nézte meg, hanem ennek a, a pozitív, pozitív aspektusait is tehát hogy ez például nem okoz üvegházhatás sugázokat, vagy nem olyan mennyiségben. Itt az ideje, hogy arról beszéljünk, hogy mit tegyünk jogszabályalkotó szinten a nukleáris biztonságra vonatkozó kérdések tekintetében. Stridár úr, én elolvastam az ön jelentését, és úgy értelmeztem, hogy az ön munkacsoportjának a feladata ez a tanácsnak a tanácsadó testülete, illetve az Európai Parlamentnek is adnak tanácsot. Az ön hozzászólásából, az ön prezentáciából <clears throat> azt vettem ki, hogy ön úgy látja, hogy a végrehajtásban van feladatuk. A végrehajtással szeretnének foglalkozni, amit, ami eddig döntés született, annak a végrehajtására koncentrálnak. Én azt kérdezném, hogy mit gondol a feladatainkról. Amikor azt mondom, hogy a feladataink, akkor az Európai Parlament feladataira, a jogszabályalkotó feladatokra gondolok. Ön mit gondol európai szinten milyen jogszabályalkotásra van szükség? Különös tekintettel a kérdésem arra vonatkozik, hogy a a rádióaktív hulladék, illetve az atomerőművek bezárásával kapcsolatos alapok közös fenntartásával kapcsolatban mi a véleménye? Mi a helyzet ezeknek az alapoknak a függetlenségével? Hogyan tudjuk biztosítani, hogy a nemzeti politika ne legyen hatással ezekre, vagy a cégek ne legyenek hatással e- ennek a, ezeknek az alapoknak az alkalmazására. A közös célunk ugye az, hogy ezek az alapok elérhetők legyenek akkor, hogyha erre szükség van. A második kérdésem pedig a következő. Ön említette többször a nemzetközi biztonsági konvenciót, konvenciókat, amely jogilag kötő érvényű a szerződésbe lépett felek között. Ez azonban nem igazán jól működik, hogyha például figyelembe vesszük nem csak Indiát, de mondjuk Iránt. Az atomfegyverek terjedését, a nukleáris anyagok terjedését. Mit gondol arról, hogy mit kellene tenni globális szinten, figyelembe véve azt, hogy a nukleáris energia a világ többi részén reneszánszát éli. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Hatan szeretnének még hozzászólni. Feltételezem, hogy ezzel lezárhatom a hozzászólók listáját. Arra kérem a kollégákat, hogy precíz kérdéseket tegyenek fel, hogy minél több kérdést hallgathassunk meg. Szavella képviselő asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen az előadását, nagyon érdekes előadást hallhattunk. Köszönetet szeretnék mondani azért is, hogy a saját személyes véleményét is megosztotta velünk. Ez nagyon fontos számunkra, éppen hogyha valaki évek óta ezen a területen dolgozott. Most, a, illetve hát a Csernobili baleset után kérdezem én, hogy ön nem érzi-e úgy, hogy bizonyos iskolákat bezártak, amelyek a nukleáris technológia területén kiváló szakembereket képeztek ki. Nézzük csak meg, hogy egyes egyetemeken egész fakultásokat zártak be, ahol pedig ilyen speciális szakembereket küzdtek, képeztek ki. Pedig nagyon fontos témáról van itt szó. A biztonság területén illetve az atomenergia használata, alkalmazásának biztonsága területén. Jelen második kérdés, van egy cég, egyetlen cég van a világon, egy japán cég, amely olyan reaktorokat állít elő, amelyek megfelelnek a legmagasabb normáknak. Néhány évvel ezelőtt még váró lista volt, ezekre a reaktorokra váró listát hoztak létre, egy japán cégről van tehát szó. 25 évig kellett várni ahhoz, hogy egy ilyen reaktort reaktor elkészülhessen. Most nem tudom, hogy mi a helyzet, talán most már csak 20 év. Nem tudom, hogy mi ezzel kapcsolatban most a helyzet. Különböző mm, különböző áramlatok vannak azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet az atomenergiát alkalmazni, a radioaktív anyagokkal kapcsolatban öt évente változnak a normák. Ezzel kapcsolatban nincsen probléma? Balcok képviselő következik. Az ENSZEG két évvel a megakulása után a jelentéséből láthatóan egy komoly munkát végzett, nagy kihívás lehetett, hogy vállalta a konszenzusos döntést két szempontból. Itt valóban a kisebb tagországoknak is azonos súlya volt, a másik vállalta azt, hogy a atomenergiát használó és azt nem használó országok közösen meg kell, hogy egyezzenek. Ehhez képest nagyon komoly az az eredmény, amit fölmutatott. A következőt szeretném kérdezni. A felelősség nemzeti szinten tartása bizonyos szempontból nekünk, akik azt szeretnénk, hogy a jogkörök alapvetően nemzeti szinten maradjanak, szimpatikus. Ugyanakkor van egy ellentmondás, mert a biztonság, vagy ennek esetleges ellentétje nem csak egy országot érint, hogy bekövetkezik, vajon nem volt-e arra igény, hogy központi szigorú és egyértelmű uniós szabályozások szülessenek, vagy egy ilyen ö, rendelet esetében már kijönne esetleg az a különbség, amit néha a bizottság is lehetett tapasztalni az atomenergiát elutasítók felszólásaiban. Vagy esetleg a Nemzeti Atomenergia Ügynökség elegendő ahhoz, hogy ezek a szabályok minden esetben egy adott határon belül megvalósuljanak. A másik kérdés közvetve tartozik a jelentés és az ensz feladatához, de közvetlenül az ellátás biztonsághoz. Alkalmanként fölmerül, hogy valójában az atomenergia ellenzői nincs is elég uránkészlet, nem lesz elég üzemanyagcella, tehát Ilyen szempontból van-e önnek, vagy Ensztegnek arra ismerete, kutatása, hogy milyen módon az ellátásbiztonság szempontjából rendelkezünk, Európa rendelkezik, vagy azok az országok, amelyek az atomenergiát hasznosítják, kellő alapanyaggal ahhoz, hogy ez a biztonság hosszú távon fennálljon. Köszönöm szépen. Dankeschön. A kollégin Harms. Köszönöm szépen, Harms korábban ön parancsol. Köszönöm szépen, elnök úr. Az én kérdésem három területet érint. Az egyik a biztonsági kultúrára és a humán erőforrásokra vonatkozik. Ön azt mondja, hogy ezeket a pontokat egy részletesebb tanulmányban meg kell vizsgálni még. Meg szeretném kérdezni, hogy ön ez alatt, ez alatt mit értett? Mi a problémák a biztonsági kultúrával kapcsolatban? A svéd kormány is készített egy e, jelentést e, a Vattenfall e, tervvel kapcsolatban, és ez nagyon sok vitát váltott ki Németországban és meg szeretném kérdezni öntől azt, hogy figyelemmel követik-e a franciaországi fejleményeket, az ottani atomerőművek jelentős mértékben panaszkodtak az ottani munkakörülményekről, és felvetették a biztonság problémáját. A második pont azzal a szabályozással foglalkozik, amelyet eh, az előző mandátum előtt eh, döntött el az Európai Parlament, röviddel azelőtt, hogy a parlament megválasztásra került. Ez a eh, szabályozás a közös standardokra vonatkozik, az európai atomerőműkre, atomerőművekre vonatkozóan, és ez az új szabályozás nem tükrözte a tudomány legfrissebb állását és a technológia legutóbbi állását. Az EMSZREG mit gondol erről? Nagyon fontosnak tartjuk a tudomány és a technológia vívmányainak tükröztetését annak érdekében, hogy a biztonság elve jobban megvalósuljon az atomerőművekben. A második kérdésem egy német kérdésre vonatkozik. <clears throat> a nukleáris hulladék tárolására, tárolására használt föld alatti tárolókkal kapcsolatban jelentős problémák voltak Németországban. Az Emszregen belül folytatnak-e vitát a föld alatti nukleáris hulladék tárolásával kapcsolatban? Azt gondolom, hogy a százországi események a föld alatti nukleáris hulladék tárolása kapcsán igenis fel kell, hogy hívják a figyelmet arra, hogy tüzetesebben el kell gondolkodnunk arról, hogy hogyan kezeljük a nukleáris hulladékot. Köszönöm szépen, Ódi kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm a jelentését és magyarázatait. Első kérdésem az önök szervezetének összetételére vonatkozik a nemzeti szabályozók igazgatói is benne vannak -e ebben a szervezetben, illetve a bizottság, illetve Svájc, Norvégia és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség képviselője. Ön mit gondol arról, hogy nem kéne egy parlamenti dimenzióval is bővíteni az emszreget? Az európai polgárok egyrészt aggódnak az atomenergia kapcsán, Bizonyos tagországok megváltoztatták időközben az atomenergiával kapcsolatos véleményüket. Tehát nem lenne érdekes, hogy a parlamenti dimenzióval is rendelkezne az önök szabályozó testülete. A következő kérdésem a függetlenségükre vonatkozik. Mennyire stabil lábakon áll az önök ügynöksége? Önök a szlovén kormány hoz tartoznak-e tulajdonképpen, a kormányjal szemben megvalósul-e a függetlenségük. És természetesen örülnénk annak, hogyha egy európai független szervezet állna fel. Az utolsó kérdésem pedig arra vonatkozik, hogy milyen szankciókat tudnak érvényesíteni a szabálysértések esetében. Tehát, hogyha egy üzemeltető súlyos szabálysértéseket vét, például Szibériában nem megfelelő körülmények között tárol atomáris hulladékot. Köszönöm szépen, más csomáros kolléga. Mészáros kolléga, köszönöm szépen ezt a nagyon értékes jelentést. Sitár urat meg szeretném kérdezni arról, hogy hogy látja a biztonsági szabályozások jövőbeni megvalósítását az Európai Unióban az atomerőművekben. Azt gondolom, hogy megállapodást kell találni a termelt energia, és az egyéb költségek, illetve az egyre szigorúbbá váló biztonsági szempontok között. Fontos, hogy egy egyensúly valósuljon meg. Van azonban annak egy felső határa, amikor még megéri energiát előállítani, és amikor már nem. Születtek, e illetve készültek-e tanulmányok, illetve tervek ezzel a témával kapcsolatban? Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Dati kolléganőnek adom meg a szót. Merci, Monsieur le Président. D'abord le... Köszönöm szépen, elnök úr. A jelentés tulajdonképpen leltárba veszi a nukleáris energia helyzetét Európában. Franciaországban megjelent egy cikk egy jelentős napilapban a radioaktív hulladékok tárolásával kapcsolatban. Azt gondolom, hogy nagyon sok probléma van, de nagyon sok mindent nyerhetünk is azzal, hogyha a nukleáris technológiát biztonságos, megfelelő módon aknázzuk ki, például Franciaországban. A nukleáris energia az energia területén jelentős függetlenséget tud biztosítani, és ez nem hanyagolandó. Ami az energiabiztonságot illeti, ez egy nagyon fontos szempont szintén. Az első kolléga utalt arra, hogy eh, a széndiokszid nélküli, kibocsátás eh, nélküli áramtermelés megvalósítható. Az éghajlatváltozással kapcsolatos célok már rögzítésre kerültek, a nukleáris energia pedig lehetővé teszi a magasabb fogyasztójárak elkerülését. A nukleáris energiának van értelme, de természetesen jelentős bizonytalanságok is érzékelhetőek, illetve a biztonsággal kapcsolatos kérdőjelek is megjelennek. Nagyon fontos, hogy odafigyeljünk, figyeljünk az elmúlt időszakban európai szinten jelentős kezdeményezések történtek, született egy rendelet az atomenergia biztonságával kapcsolatban, júniusban született meg ez a rendelet, és mindez azt mutatja, hogy az Európai Unió jelentős módon fáradozik azon, hogy az atomenergia biztonságos használata valósuljon meg. Ami az atomáris hulladékokat illeti, itt is jelentős kérdőjelek merültek fel. Fontos, hogy ezek biztonságos módon tárolódjanak, Fontosnak tartom ezen kívül a nemzeti programok megvalósítását az atomáris hulladék biztonságos megszüntetésével kapcsolatban. A tagországok jelenlegi helyzetére ki tudná részletesebben térni, ami Jean-Pierre Rodi képviselő megjegyzését illeti, az atomáris hulladékok megszüntetésénél a szabályok nem betartása esetében mit kell tenni annak érdekében, hogy a tagországokat is rábírjuk arra, hogy optimális módon valósítsák meg ezeket a szabályozásokat. Köszönöm. Non, je vous ai promis d'être très court, je serai très court. Monsieur, au terme de votre propos, peut-on dire que les installations européennes sont fiables Y a-t-il... Szeretnék kérdezni valamit az ENSZ képviselőjétől. Az atomerőművek biztonságosak-e vagy sem? Vannak-e különböző biztonságosági szintek? Ha ez így van, akkor kérdezném, hogy melyek a legbiztonságosabbak, melyek a legkevésbé biztonságosak. Bics, egy rövid kérdésem lenne. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is el szeretném mondani azt, hogy amit a bizottság és a tanács a parlament kezdeményezésre megvalósított, az példaszerű. Nagyon örülök annak, hogy az atomáris biztonság területén ilyen jellegű előrelépések történhettek. A második pont, tudjuk azt, hogy az atomáris biztonság egy olyan elem, amit mind az atomenergia ellenzői, mind pedig támogatói prioritásként kezelnek. Tehát mindenkinek érdeke az, hogy a biztonság kérdése legyen a középpontban. Engem az érdekel, hogy milyen lépéseket terveznek milyen szankciókat, amikor kiderül, hogy valaki nem tartja be a biztonsági standardokat, milyen intézkedéseket tudnak megvalósítani, annak érdekében, hogy ezeket a standardokat mindenki megvalósítsa. Milyen terveik vannak ezzel kapcsolatban? Köszönöm szépen! Lezártam a hozzászólók listáját, de Tikau kolléganő jelezte még, hogy szeretne kérdést feltenni. Ezzel gondolom mindenki egyetért. Köszönöm szépen! Elnök úr, csak nagyon röviden szeretnék egy kérdést megfogalmazni. Azt a tényezőt figyelembe véve, hogy a negyedik generációs gener- generátorok sokkal kisebb mértékű rádióaktív hulladékot termelnek. Meg szeretném kérdezni azt, hogy európai színe, szinten milyen lépések valósulnak meg, illetve hogyan tudjuk a nukleáris radioaktív hulladékok arányát csökkenteni, amelyek ezekből a generátorokból származnak. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Faroá úrnak eh, adom meg a szót a bizottság képviseletében. Parancsoljon. <clears throat> Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Bizottság tagja az Entrek csoportnak. Úgyhogy az Európai Bizottság természetesen osztja a jelentésben tartalmazott kijelentéseket. Ami a tanácsal és a parlamenttel való kapcsolatokat illeti, a biztosom világossá tette, hogy az ENCREG az rendszerektől további lépéseket várunk a biztonsággal kapcsolatban, tehát harmonizált intézkedések kidolgozása, a peer review alkalmazása. <clears throat> Aztán foglalkozunk az, nagyon fontosnak tartjuk a transzparencia kérdését. Ez a harmadik munkacsoport kompetenciájába tartozik az encrek Nagyon sok téma, amely itt felmerült most a szakbizottságban is, Hát azért kellett, hogy felmerüljön, mert az információs áramlatok az elmúlt időszakban nem voltak éppen példamutatóak, ezt meg kell változtatni. Emellett nagyon üdvözöljük azt, hogy az ENSZREG folytatja a munkát a nukleáris hulladék tematikában, és várjuk azt, hogy az ENSZREG milyen javaslatokat dolgoz ki az Európai Bizottság számára. Az Európai Nukleáris Fórum, amely Bratislavában és Prágában ülésezik, szintén foglalkozik ezzel a kérdéssel. Az angolban, ugye angolul azt mondják, hogy dióhéjban támogatjuk ezt a munkát, hát mi is támogatjuk ezt a munkát, röviden ennyit tudok mondani, és a jövőben meg kell próbálnunk az ENSZ reget úgy támogatni, hogy a második jelentésben is ilyen eredményes munkát tudjon folytatni, mint az első jelentés előtt. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, mondja az elnök, akkor visszadom a szót a szakértőnknek. Nagyon sok kérdést kapott. Köszönöm szépen, tényleg nagyon sok kérdést kaptam. Három percem van, hogy válaszoljak ezekre, de hát megpróbálok minél több kérdésre válaszolni. Kezdem az elején. Született, vagy volt egy kérdés a hulladék, radioaktív hulladék alapokkal kapcsolatban e, és ennek Európai Uniós szintű szabályozásával kapcsolatban. Nos, erről még nem beszéltünk az Entregnél, az alapokról nem beszéltünk de ezek az alapok nagyon fontosak. Kell, hogy legyenek biztosítékok arra, hogy a következő generációnak nem kell arra költeni a pénzét, hogy olyan károkat megszüntessen, amit mi okoztunk. Tehát mindenképpen bölcs dolog lenne ez európai szinten. Ami a nukleáris biztonsági konvenciót illeti, és ennek a hatékonyságát vagy hasznosságát illeti, Nos, egyez, ez az egyezmény ez nem függ össze a proliferáció mentességgel, és Irán mm, ebben nem vesz részt. Ez egy ösztönző konvenció, ami azt jelenti, hogy nincsenek szankciók arra az esetre, hogyha nem tartják be az egyezménynek az ajánlásait. Mindazonáltal a egyéb országok részéről nagyon nagy nyomás, gyak, nyomás nehezedik a többi országra, hogyha azok nem felelnek meg az egyezmény előírásainak. És ez talán egy, a legjobb módszer, hogyha egy ország látja, hogy mindenki más betartja ezeket a rendelkezéseket, ő meg nem, hát akkor az mégiscsak probléma. Aztán felmerült egy kérdés a képzett munkáról hiányával kapcsolatban. Hát ez valóban komoly probléma lehet próbálunk ezen dolgozni, próbálunk ezt, próbáljuk ezt megváltoztatni, keressük a, megoldásokat. Amikor azt mondom, hogy mi, akkor az egész nukleáris iparra gondolok, nem csak a szabályozókra hogyha sikerül megváltoztatnunk a nukleáris energiához, energiával kapcsolatos általános hozzáállást, már sokat elérhetünk. Nem is, annyit, nem is azt mondom, hogy mindenki hirtelen lelkesedjen a nukleáris energiáért, de hát legalább valami realisztikus hozzáállás alakuljon ki az emberekben. Jelen pillanatban nagyon negatív az emberek véleménye a nukleáris energiáról, és ez nem felel meg a valóságnak a legalapvetőbb dolog, amit tehetünk, az az, hogy megváltoztatjuk az emberek hozzáállását. Aztán elhangzott az, hogy a japán reaktorok a legjobbak, de hát ilyet még nem is hallottam, hogy a Mitsubishi reaktorok lennének a legjobbak. Én ezt, ezt nem tudom, erről, erről nem tudok mondani. Egy, van egy kiváló Európából, egy nagyon jó Amerikából, a harmadik a Japán, és aztán van orosz, és, és a kínaiak is kiváló munkát végeznek az atomerőművek konstrukciójával kapcsolatban. Nem 25 év a várakozási idő egyébként. Mm, a, Viszont vannak olyan alkatrészek, amelyeknek az előállításában tényleg hát elég szűk keresztmetszetek vannak, és eh, az igaz, hogy Japán eh, az ország, ahol ezt az alkatrészt elő tudják állítani. A többi ország eh, bezárta azokat a gyártó sorait, ahol ezt az alkatrészt állítják elő, és ez igaz, hogy Japánban 10-15 évre már a kapacitások le vannak kötve. A következő kérdés, nos, hát ami ezt a 25 évet illeti, az igaz, amit mondtam, az igaz a konstrukcióra. A 25 év azonban nincs túl messze a realitástól, hogyha új, teljesen új beruházásokról beszélünk, olyanokról, amelyek megfelelnek az új ö, környezetvédelmi ö, normáknak, mire minden megtörténik, mire minden engedélyt beszereznek, mire minden környezetvédelmi normával kapcsolatos engedélyt beszereznek, aztán a konstrukció következik, az atomerőmű építése, stb. stb. Tehát ez egy nagyon hosszadalmas folyamat, ö, nagy beruházásról van szó, és nagyon későn térül ez meg. Aztán központi európai szabályozással kapcsolatban felmerült egy kérdés. Nos, ezt egy kicsit érintettem a hozzászólásomban. Ahogy mondtam, nincsen világos konszenzus az ezrekben erről kapcsolatban. Vannak olyanok, én is ezek közé tartozom, akik azt gondolják, hogy nagyon fontos és, és, és hasznos lenne az európai szintű szabályozás, Viszont vannak olyanok, akik nem akarják ezt nagyon európai szintre emelni, és vannak olyanok, akik részben európai szintre emelnék, részben hagyné, hagynák nemzeti nemzeti szinten. Nos, ami a, az ellátás biztonságát illeti, erre nem tudok válaszolni, mert ezzel nem mi foglalkozunk, ezzel mások foglalkoznak. Ami az emberi tényezőt, illetve a biztonsági kultúrát illeti. Ezzel kapcsolatban hadd mondjam el, hogy egy rossz sofőrt a legjobb autóban is érheti halálos baleset, még egy, egy jó sofőr a legrosszabb autóval is mehet és elérheti a célpontját. Tehát az emberi magatartás és az emberi tényező kulcsfontosságú. Ezek a kérdések, ezeket a kérdéseket mindig is föl kell vetnünk nagyon fontos az, hogy minél hamarabb felismerjük azt, hogy, hogy rossz irányba mennek a dolgok, hogy egy incidens alakul ki. Tehát, hogyha valamilyen, valamilyen katasztrófát elemzünk, utólag, visszamenőleg, mindig látjuk, hogy valamilyen emberi hibára került sor. Tehát valahol mindig ott van ez a kis ördög, ez az emberi mm, mulasztás, ami a katasztrófához vezet. A legnagyobb kihívás tehát, a szabályozó legnagyobb kihív, előtte lévő legnagyobb kihívás, kihívás az, hogy a katasztrófára utaló legkorábbi jeleket is sikerüljön észrevenni. Ezen kell dolgozni. Aztán volt két kérdés azzal kapcsolatban, ami Franciaországban történt néhány héttel ezelőtt, illetve a németországi tárolással kapcsolatban felmer, felmerültek problémák. Nos, mi nem vagyunk az a szervezet, amely konkrétan ezekkel a kérdésekkel tud foglalkozni. Mi, mi, mi tanácsadó szervezet vagyunk, nem, nem a mi kompetenciánkba tartozik ezen konkrét kérdések megválaszolása. Aztán felmerült az a kérdés, hogy jó lenne-e, hogyha a parlamenttől valakit delegálnának az enszerekhez. Hát nem tudom, lehet, hogy nem lenne rossz. Miért ne? Végül is. Hát tudják, már 27-en vagyunk. Aztán a bizottság 28. Hát, hogyha még jön valaki a parlamenttől, hát, valószínűleg még tudnánk dolgozni ennyien is, de hát, hogy ennek mi lesz a haszna, azt nem tudom megmondani. Ami a függetlenségünket illeti, ezt folyamatosan eh, hangsúlyozzuk. A lényeg az, hogy a szabályozók függetlenek legyenek, a lehető leginkább függetlenek legyenek azoktól, akik energiát termelnek és árusítanak. Ez fontos, ne legyünk ugyanazon minisztérium alá rendelve. Például ne legyünk ugyanazon osztály része. Ez fontos, amikor a, például a villamos energiatermeléssel foglalkozunk. De az is nem mondhatjuk azt, hogy eh, teljesen függetlenek vagyunk mindenkitől, nem állunk mi a társadalom fölött, eh, azért nem, nem, nem állunk mi mindenki fölött. Itt van fölöttünk például a parlament. Nekünk követnünk kell bizonyos eh, szabályokat, rendelkezéseket, a társadalomban kialakult általános szabályokat. Aztán felmerült a kérdés, milyen szankciókat hozhatunk. Nem hozhatunk semmilyen szankciót. Amit tehetünk, Azaz hogy hangosan kiabálunk, hogyha valami rendellenességet találunk. De reméljük, hogy erre nem kerül sor. Aztán volt még egy kérdés a, mm, a termelés és a biztonság viszonyáról. Nem mondhatjuk soha azt, hogy teljes mértékben biztonságos világban élünk. A következő pillanatban beüt a ménkő, vagy valamilyen probléma merül föl egy atomerőműben, bármikor történhet valami, de természetesen, hát mint bármilyen emberi tevékenység során van bizonyos szintű bizalom, amely, amelynek léteznie kell és ennek következtében mondhatjuk, hogy azért a mérleg a biztonság felé billen el az atomerőművek területén is. széndiokszid csökkentés, ez, ez, ez nem a mi felelősségkörünkbe tartozik, ez erre nem tudok válaszolni. Nem tudom megítélni, hogy van-e olyan atomerőmű, amely biztonságosabb, mint a másik. Én személy szerint biztos vagyok benne, hogy a legrosszabbul tervezett eh, atomerőművet is tudják biztonságosan működtetni a nagyon jól képzett szakemberek. Tehát nagyon sok tényezőtől függ ez, és a legfontosabb a tényező közül az emberi tényező az eredeti tervezés, konstrukció nem, nem, nem ez a leginkább aggasztó dolog, sokkal fontosabb az, hogy az emberekben meglegyen a biztonság iránti, biztonságkultúra, a biztonság iránti elkötelezettség. Aztán a következő kérdés, mi történik, hogyha bizonyos standardeket nem tartanak be? Nos, nincsen jogi út, <clears throat> hát igenis, meg nem is. Vendra referencia szintek, hát ezzel kapcsolatban úgy döntöttünk, hogy ezeket bevezetjük a törvényhozásba. Szlovéniában például az év végéig vezetjük ezek be, a Vendra referencia szintek kötelező érvényűek lesznek Szlovéniában. Biztos vagyok benne, hogy a többi országban is <clears throat> így lesz ez. A negyedik generáció, ezt hogyan, mennyiben dolgoznak ezen? Hát ahogy én, ha jól tudom, nem igazán intenzíven, valószínűleg még legalább 20 évig tart ez, úgyhogy ezzel kapcsolatban milyen, meglátjuk, hogy milyen szabályozási elvárások lesznek. A jelenlegi mm, a jelenlegi konstrukciók még a régi hagyományos módszerrel működnek, Szlovéniában egy atomerőmű van, amely évente 40 köbmétert termel. radioaktív hulladékot, alacsony, illetve középsugárzású radioaktív hulladékot. Ennyit írtam le. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Stritár úrnak. Nem, Harmsasszony jelentkezett még az, a félreértések elkerülése véget. Nem tudom, hogy jól értettem-e önt, de úgy értettem önt, hogy azt mondta, hogy egy atomerőműnek a tervezése, vagy a dizájnja nem ez a döntő jelentőségű, hanem az a döntőség, döntő jelentőségű, hanem hogy hogyan működtetik az atomerőművet, milyen e, biztonsági kultúrával működtetik. Ez egy kicsit irritált engem, hiszen a technika javításával nagyon sokat foglalkozunk, a harmadik generáció, a negyedik generáció, ez a biztonsági aspektusok, szerep, aspe, biztonsági aspektusok területen is fontos szerepet játszik. Jól értettem önt, vagy rosszul értettem? Elnök, kérem a választ. Stritar úr, jó, nyilván fontos, hogy jól legyen megtervezve az az atomerőmű, mert ha rosszul van megtervezve, én se adnék rá engedélyt. Én annyit mondtam, hogy az eredeti tervezésnél fontosabbnak tartom azt, hogy hogyan kezelik, hogyan működtetik ezt az atomerőművet. Az ön kérdése nyilván a meglévő atomerőmű flottára vonatkozik Európában. A működő atomerőművek Európában, ezek folyamatosan minőségi javításon esnek át, és e, ezek, ezekről mindről elmondhatjuk, hogy jól tervezték meg őket. Nyilván ma nem így építenénk meg őket, de a jelenlegi tudásunk szerint ezek jó atomerőművek hogyha ezeket össze, hogyha ehhez hozzáveszünk, hogy hogyan működtették ezeket az atomerőműveket, ezeknek a működtetése és működése kielégítő. Elnök, köszönöm szépen Stritár úrnak, köszönöm szépen a tájékoztatást, köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre állt, biztos vagyok benne, hogy még vissza fogunk térni erre a témára, ezt az Európai Bizottság is említette, és nyilván lesz még alkalmunk vitázni. Köszönöm akkor ezt a napirendi pontot lezárjuk, és azonnal folytatjuk. Liebe Kollegen, liebe Kollegen, ich darf äh, den Kedves kollégák, a következő napi rendi pont az ötös, az Európai Földmegfigyelő Program a téma. A jelentéstevő Blanc kolléga, aki sajnos nem tud itt, venni, itt lenni a mai ülésen, de Judit Merkész fog képviselni és helyettesíteni, és röviden bemutatja azt, hogy Grante kolléga mit gondol a témáról. Nem akarja elkezdeni? Sie können als Erste anfangen, wenn Sie möchten. Elkezdheti, ha szeretné, hogyha nem szeretné elkezdeni ezt a pontot, akkor nem muszáj. Ms. Merkel, please. It's microphone. Yeah, microphone. Yes, uh, uh, I'm um, standing in for Norbert Glante, who could not be here today. Norbert Glantét képviselem, aki sajnos ma nem lehet itt arra kért, hogy a fejleményekről, illetve a GMS-sel e kapcsolatos kérdésekről szóljak. El kell mondanom, hogy a GMS e folyamatban van. Azt hiszem, hogy ez egyike a legsikeresebb projekteknek, csak még nem zárták azt le. Ugyanis van néhány probléma, amelyet még mindig meg kell oldani, ugyanis a GMS már folyamatban van, ahogy mondtam, de ez egy kutatási projekt, amely hamarosan véget ér. Tehát a keretprogramon belül lehetőség nyílt arra, hogy legyenek különböző műveletek, az operatív költségek nem szerepelnek a keretprogramban, a kutatás viszont igen. Mit kell tenni akkor, hogyha egy program már a végéhez közeledik, és ahhoz, hogy az működni kezdjen, a működési költségekhez kell egy költségvetés. Szeretnénk tudni, hogy lehetséges lenne-e, hogy költségvetéshez jussunk a keretprogramon belül, amelyet kimondottan a kutatásra tettek félre. Az operatív költségekre szeretnénk költségvetést, tehát hogy legyen egy része a keretnek, és így módon precedens teremtenénk arra, hogy ezt a GMS e programon belül használhassuk. Van egy kérdés a finanszírozással kapcsolatban is, a műholdak finanszírozására vonatkozóan, ugyanis, mert számos műhold működik, azonban finanszírozásra van szükség, hogy a projektet lezárjuk, és hogy a szatelliteket, a műholdakat fel lehessen lőni. Úgyhogy a költségvetést erre is meg kell találni, ugyanis ha ez a keretprogramon belül nem valósulhat meg, akkor a kiegészítő költségvetés valahonnan máshonnan kell megszerezni. Aztán egy másik kérdés is felmerült, tehát tulajdonképpen három aggályt szeretnék megfogalmazni, azon túl, hogy ez a program már folyamatban van. Amint a GMS működik, az adatok költségmentesek lesznek-e, tehát a szervezeteknek kell -e fizetniük az adatokért, amelyek a GMS-en keresztül érkeznek, vagy pedig a szervezetek ingyen megkaphatják ezeket. Ugyanis szeretnénk, hogyha a GMS sikeres projekt lenne, és annak érdekében, hogy az innovációt fellendítsük, talán jó lenne ingyen rendelkezésre állítani ezeket az adatokat, és így módon új innovatív projekteket kidolgozni. Aztán az utolsó aggály a program koordinációjával kapcsolatos. Ugyanis, amint az elkészült, ki fogja a GMS programot koordinálni? Ez nem az EZA lesz, akkor viszont melyik szervezet a bizottság? Ha a bizottság, akkor melyik főigazgatóság a vállalkozásügyi főigazgatóság, vagy melyik? Ezt még nem tisztázták. És ha valóban a bizottság fog koordinálni, akkor nyilván a bizottság nem áll készen arra, nem olyan intézmény, amely projekteket kezel, nem ez a fő hatásköre, és én magam is a bizottságnál dolgoztam, úgyhogy ezt pontosan tudom. Tehát egy alapaggályunk az, hogy a koordináció fókusza hol található. Gyakorlatilag Ez lenne, amit Norbert Glante kollégám és jó magam szerettünk volna mondani a GMS projektről. Kollégin Dáti. Köszönöm szépen, Dáti kolléganő parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Az írországi népszavazás pozitív végkimenetele után meg kell még várnunk a lengyel ratifikációt, a Lisszaboni szerződés kapcsán. Ez nagyon örvendetes. És ezzel Európa vezető szerepe érvényesülhet. Az Európai Bizottság utalt arra, hogy fontos egy folyamatosságon alapuló menedzsmentrendszert kialakítani. Én erre szeretnék visszatérni. Ez a programnak egy nagyon fontos eleme, amely még tisztázásra szorul. November 12-én készített egy közlemény a bizottság az elmúlt évben, és egy partnerek tanácsát akart kialakítani a program megvalósításánál tanácsadói szerepet töltene be ez a szerv? a tagországok képviselői szintén bekapcsolnak ebbe az infrastruktúrába, és ez lehetővé tenné azt, hogy szorosabb együttműködés valósulna meg a tagországok és a bizottság között. A programok koordinálásánál ez nagyon fontos. Elképzelhető lenne az például, hogy az európai kutatási ügynökség szintén bekapcsolódik ebbe az infrastruktúrába. A bizottság a közleményében emlékeztet arra, hogy a program jó megvalósítása az nélkülhetetlenek a szinergia hatások. És egy egyszerű, hatékony, átlátható menedzsment struktúrára van szükség, annak érdekében, hogy a program sikeresen megvalósulhasson. Szeretnék egy további témára eh, kitérni, ez nem szerepel a rendelettervezetben. A tanúsítványokat szeretném megemlíteni az adatok eh, kapcsolatban. Szeretnénk-e itt is nagyobb hatékonyságot elérni? Akkor azt gondolom, hogy egy keretet eh, kell létrehozni a tanúsításokhoz, az adatokra vonatkozóan. És fontos, hogy ez a szerv szintén bekapcsolódjon ebbe az infrastruktúrába. És fontos, hogy ezeket az adatokat más programok is használhassák. Ezek potenciális feladatok, és azt gondolom, hogy ezt a programot a polgárok érdekében így lehetne használni. Legfőbb elvnek azonban az átláthatóságot tekintem. Köszönöm szépen ezt a kiegészítést, mondja az elnök. A bizottságnak adom meg a szót, mert úgy tűnik nincsen további hozzászólás. Szapieri úr, parancsoljon. Csotan. Oui, merci beaucoup, monsieur le, le président. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Valerio Méterlier vagyok, és a vállalkozásügyi, illetve ipari főigazgatóságon dolgozom, én magam foglalkozom ezzel a programmal. Három pontot fogalmazott meg az előadó ezzel kapcsolatban, a következőt szeretnék mondani, főként pedig a partnerek tanácsáról szólnék, amelyet a képviselő imént említett. Emlékezhetnék arra, hogy az Európai Földmegfigyelési Program programot első alkalommal vizsgálják így módon meg, annak érdekében, hogy célkitűzéseit, illetve eszközeit tisztázzák, és ez pedig túlmutat a kutatási kereten. Arról van szó, hogy megpróbálunk egy jó szervezetet fölállítani, illetve a finanszírozás tekintetében egy új keretet annak érdekében, hogy ez a rendszer működjön a jövőben. És ezt miért mondom? Azért, mert nagyon sok érdekelt felet meghallgattunk az elmúlt években, és azt mondták, hogy pontosan ez a prioritások, tehát pontosan azt szeretnék elérni, hogy rendelkezhessenek ezekkel az adatokkal, annak érdekében, hogy az Európai Unió biztonsági, illetve környezetvédelmi politikai érdekében használhassák fel azokat. Ez az egyik legfontosabb pont egyébként, amelyet az ipar képviselői húztak alá. Azt mondták tehát, hogy nem lehet egy üzleti tervet felállítani az Európai Földmegfigyelési Programra csak akkor, hogyha rendelkezhetnek azzal a biztos tudattal, hogy megkapják ezeket az adatokat most és a jövőben is. A jelenlegi pénzügyi tervben, illetve a jövőbeliben is az Európai Unió részéről egy hosszú távú szerepvállalásról beszélünk többletértékgyanánt, hiszen az adatok folytonosságát, illetve azok rendelkezésre bocsátását is javasoltuk. Ahogyan azt a bizottság javaslata tartalmazza, új forrásokat javasoltunk, amelyeket kiegyensúlyozott módon kívánunk elosztani a különböző felek között, a térmegfigyelés, illetve az egyéb megfigyelési programok között és ezt mi úgy hívjuk, hogy a piacot támogató lépések, hiszen igyekszünk ezt a befektetést, ezt a közbefektetést, közösségi befektetést a legjobb módon kihasználni. Nyilvánvaló, hogy a vita még nyitva áll a társjogalkotók részéről, hiszen szeretnénk megnézni, hogy hogyan lehet legjobban elosztani ezeket a kiegészítő forrásokat a különböző tengelyek között, amelyeket a programban állapítottunk meg. Ami pedig a második pontot illeti, az adatpolitika. Az Európai Bizottság miután vitát folytatott erről a témáról számos alkalommal, főként pedig a tér tanács keretében, a bizottság egy olyan elvet javasolt, amely a nemzetközi dimenziójú kötelezettségvállalásainknak megfelel a föld megfigyelési programokban, tehát hogy a GMS adataihoz hozzáférést biztosítsunk, az ezával társfinanszírozott programoknál például ingyenes adatokról beszélhetünk. Az adatok rendelkezésre bocsátása tehát ingyenes lenne. Ez lenne tulajdonképpen az ellenpontja a, ennek a közbefektetésnek, amelyet kieszközöltünk. A befektetési költségek az adatokba, ez egy rendkívül fontos adatot jelent, hogyha szeretnénk egy olyan szektort kifejleszteni, amely innovatív megoldásokra törekszik, amelyek a KKV-kre irányulnak, amelyek szeretnének bejutni a piacérésekre. Aztán a harmadik pont a koordinációról beszélt az előadó, és hallottunk a partnerek tanácsáról is egy hozzászólást. Szeretnék emlékeztetni a 2008-as közleményre, bizottsági közleményre. Abban a közleményben arra törekedtünk, hogy a legfontosabb pontokkal foglalkozunk a kezelés, illetve az irányítás menedzsment tekintetében. Ennek a közleménynek a keretében a bizottság azt javasolja, hogy egy általános feladatot vállalna a program feladatainak meghatározásában. Kezdettől fogva a bizottság két nagy iránymutatás javasolt először is figyelembe venni a felhasználók szükségleteit, másodszorban pedig a legnagyobb hasznot kihozni az Európai Uniós kapacitásokból, hiszen el akarjuk kerülni európai szinten az erőfeszítések megkettőződését ami a kapacitásokat illeti, igyekszünk a már meglévő ügynökségekre alapozni, amelyek megfigyelés, földmegfigyelés tekintetében már rendelkeznek kapacitásokkal. Például a meteorológiai műholdakat használó ügynökségeknél időszakos megfigyeléseket lehetne végezni, és az a pedig másfajta megfigyelési tevékenységet folytat. Így módon tehát közösségi szinten egy olyan keretet lehetne kialakítani, amely lehetővé teszi, hogy az infrastruktúrákat hosszú távon kiaknázzuk. Ami pedig a partnerek tanácsát illeti, a bizottság már kiemelte, hogy az Európai Unió szerepvállalásán túl más projektekről, más megfigyelési projektek de is számítanunk kell, és meg kell találnunk a megfelelő platformot erre a koordinációra. Természetesen a vita a jogalkotó hatóságokkal ezzel a programmal kapcsolatban valószínűleg meg tudja segíteni a munkánkat. Köszönjük. Köszönöm szépen, kedves kollégák, egyeztettük tehát a menetrendet. November 10-én esetleges eszmecserére kerül sor. December 2-án és 3-án gondolkodunk erről tovább erről, és a módosítók beadásának határideje december 10-e lesz, és január 17-én, 18-án folytatjuk majd az egyeztetést, illetve január 4-én szavazunk a szakbizottságban. A következő pont az Európai Műholdas Navigációs Programok igazgatási szervei. Erről is már beszéltünk röviden. Tosanovszki kolléga a jelentéstevő. Először neki adom meg a szót, és utána a többi kollégáknak, akik szeretnék ezt véleményükkel kiegészíteni. Parancsoljon Tosanovszki kolléga. Děkuji, pane předsedo, za... Köszönöm. Dostáváme trochu už do... Köszönöm szépen. Tudom, hogy egy kicsit elszaladt az idő, úgyhogy rövidre fogom. Nos, ezt a témát igen, már felvetettük korábban. A műholdas navigációs programok igazgatási struktúrája. Ez egy olyan kérdés, Ezek, ez olyan kérdés, amely technikai harmonizációt is felvet, két standard közötti technikai harmonizációt. A tanács irányelveiről van szó. A 1321-es 2004-ből és a 638-as 2008-ból. Ezekre a technikai szabályozásokra mindenképpen szükség van, hiszen fontos változások mm, ment keresztül a Galileo. Alapvető változásokra került sor. Ami itt kulcsfontosságú, az a biztonság, az egész rendszer biztonsága. amely a az Európai Bizottság szerepének és a menedzsment ügynökségnek a szerepének a változásához vezet. Az Európai Bizottság nagyon fontos szerepet játszik, hiszen ő felel az egész rendszer előkészítéséért. Ezért mm, került sor az üzemeltető struktúrák módosítására. Az Európai Bizottság álláspontja illetve az Európai Bizottságnak az üzemeltető struktúrában elfoglalt helyét erősíteni kell, a szerepét erősíteni kell, és az egész felügyelő bizottságnak a bizottságban meglévő szavazatok felét az Európai Bizottság kellene, hogy birtokolja. Ez persze további vitatárgyát képezheti. Hiszen még ez a javaslat is eléggé érzékeny, de én azt hiszem, hogy bizonyára sikerül megoldást találnunk. Talán az Európai Bizottság tájékoztathatna bennünket arról, hogy mi a véleménye erről az álláspontról. Tehát arról, hogy az Európai Bizottság delegációja ilyen fontos szerepet vállaljon az ügynökség felügyelő bizottságában. Aztán az Európai Parlamentnek is lesz képviselője ebben a testületben, ez inkább megfigyelői szerep lenne. A megfigyelő szerepe is azért bonyodalmakhoz vezethet, hiszen ennek következtében nem tudnánk aktív szerepet játszani, ez nem ruház fel bennünket semmilyen aktív szerepvállalással. Azt gondolom azonban, hogy ami a az üzemeltető struktúrákat illeti, nagyon fontos projektről van szó, úgyhogy ez mindenképpen megoldás lehetne. Ami alapvető jelentőségű, az az, hogy egy biztonsági rendszer tartsunk föl. Ezért javasoltunk egy akkreditációs ügynökséget, amely független lenne. És biztosítaná a teljes projektnek és az egész rendszernek a biztonságát az összes tagállamban. Ezért fogalmazódott meg az a követelmény, hogy nagyon magas szintű szakért, szakértői tudás álljon rendelkezésünkre, és minden foglalkoztatott, minden munkavállaló biztonsági átvilágítására sort kell keríteni. A az egyes intézmények közötti biztonsági sztenderdek harmonizálására mindenképpen szükség van, ez azonban számos egyéb problémát vetett fel. Az Európai Bizottság delegáltjának milyen, hely, milyen helye legyen, milyen, milyen szerepe legyen a bizottságban, a felügyelő bizottságban illetve az különböző biztonsági struktúráknak a biztonsági sztenderdeknek a szerepe. Ezt a javaslatot már korábban is megvitattuk, úgyhogy most itt abba is hagynám, és lehetőséget adnék a többieknek, hogy hozzászóljanak. Alapvető jelentőségűnek tartom ezt a projektet. Az Európai Bizottság tehát átvenni a többségi szerepvállalást, ezt alapvető fontosságúnak tartom. Elnök, köszönöm szépen! Paul is szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen. Nibler képviselő asszonyt képviselem, helyettesítem. Kedves kollégák, az elmúlt hónapokban, hetekben az Európai Parlament képviselői ugye mindent megtettek a Galileo projekt sikeréért. 2008 áprilisában sok tárgyalás után, makacs tárgyalás után végül is zöld utat kaptunk. Persze még vannak kérdések, amelyek nyitva maradnak a jövőbeni ö, projekttel kapcsolatban. A Galileo önálló európai navigációs rendszer kell, hogy legyen, erről mélyebb meg vagyok győződve. Kérdés azonban, hogy hogyan tudjuk ezt az egészet szolid alapokra helyezni nem elegendő csak addig a napig tervezni, amíg a Galileo valóban ö, megkezdi a amíg a Galileót üzembe helyezzük. Mi lesz utána? Mi lesz a helyzet 2013 után? A feladatokat ezért hosszú távon, világosan és átlátható módon kell elosztani, hogy minden résztvevő fél alapvető tervezési biztonsággal rendelkezzen. Emellett az Európai Parlament folyamatosan követeli ugye a transzparencia biztosítását, ezt a jövőben is követeljük. Az egész projekt az Európai Unió adófizetőit terheli, ők finanszírozzák ezt, ezért gazdaságosan kell bánni a pénzeszközökkel. Az Európai Parlament képviselői folyamatosan kell, hogy tájékozódjanak, tájékoztatást kapjanak e, ennek a projektnek a működéséről és a költségvetéséről. Emellett beszélni kell az Európai Bizottság szerepéről, a mm, az említett testületben. Kedves kollégák, egy nagyon ambíciózus ütemtervet, időtervet szeretnénk betartani, úgyhogy nem szabad, hogy kicsúszol a kezünkből a projekt, és elszaladjon az idő. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Ódi úr, tessék. Igen, nagyon röviden, elnök úr. Ami a mérleg ellenőrzését illeti, azt mondja, hogy a számbevőszék fogja az elszámolásokat jóvá hagyni gondolom, illetve azt mondja, hogy jóvá hagyja, de szerintem arra gondolt, hogy ellenőrzi. Karamicos úrnak adom meg a szót a bizottság képviseletében. Yes, uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm szépen a jelentéstevő támogatását a javaslathoz. Azt gondolom, hogy ezen az úton kell tovább haladnunk. Az elmúlt alkalommal is szót ejtettünk már számos kérdésről. Szeretném azokat most kiragadni, amelyek az elkövetkezendő lépések megfogalmazásában segítheti önöket. A mi javaslatunk alapja a szabályozás volt, a 2007-es, a 638-as, ez a szabályozás rögzíti a bizottság szerepét, a műholdas navigációs programok igazgatási szervének szerepét, illetve a közbeszerzéssel és egyéb eljárásokkal kapcsolatos pontokat. A bizottság szerepét limitáltuk ebben a szervben, hiszen a bizottság a programmenedzsmentjéért felelős. Éppen ezért lehetőséget kell adni a bizottságnak arra, hogy reagáljon erre a kihívés, kihívásra, és nem kerülhetünk olyan helyzetbe, amikor például a biztonsági rendszerrel kapcsolatban az igazgatási szerv mondjuk nem veszi figyelembe a bizottság véleményét, hiszen a bizottság a felelős ezekért a projektekért, tehát a rendszer biztonságos működtetéséért és Nem lehet elfogadni azt, hogy a szabályozás egyrészt azt mondja, hogy a bizottság ugyan felelős az általános biztonság megteremtéséért, viszont semmiféle hatóköre nincsen a navigációs programokkal kapcsolatban, más partnerek a felelősek. mi feltétlenül szerettük volna, hogy a bizottság, hogyha a bizottság ezzel a kötelezettségvállalással bír, tehát amennyire a tanács és a parlament ezt szeretné tőlünk, úgy ezt a teljes folyamatban biztosítani kell a számunkra. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlamentnek legyen szerepe, még akkor is, ha ez egy kicsi szerep ebben a szervben, megfigyelő szerep mondjuk, akkor is fontos, hogy benne legyen. A Galileo intézményközi panel létrehozása kapcsán elhangzott az, hogy a bizottság, a parlament és a bizottság egyértelműen elismerték a három intézmény együttműködésének szükségességét. Tehát ha a parlament benne van a boardban, akkor első kézből tájékozódhat arról, hogy mi történik a biztonsági kérdésekkel kapcsolatban, illetve a rendszer működtetésével és megvalósításával kapcsolatban. 2013-as időszak utáni időszakra vonatkozóan nagyon fontos megemlíteni azt, hogy jövőre a szabályozás elvárja tőlünk, hogy készítsünk egy áttekintő, középtávé áttekintést, illetve számoljunk be az után követő lépésekről. Elemeztük a lehetőségeket ebben a folyamatban, és elgondolkodtunk arról, hogy 2015 után mi határozza meg a programokat, és a bizottság és a tanács feladata az, hogy egy javaslatokkal álljanak elő a 2015 utáni időszakra. A bizottság feladatára visszatérve. Elnök úr, ön részletesebb vitát szeretett volna a Galileóval kapcsolatban, egy hosszasabb vitát. A 2013 utáni időszak a szolgálatok és a programokon múlik majd az év végén és a jövő év elején többet tudunk majd mondani arról, hogy a közbeszerzések hogy állnak, de egyelőre ezzel kapcsolatban nem tudunk túl sokat mondani. Sokkal többet uh, tudunk majd mondani a szolgálatok munkájával kapcsolatban, a költségvetési helyzel, uh, helyzettel kapcsolatban és a 2015 utáni időszak vonatkozásában is. Visszatérve a fő pontokra, a bizottság az igazgatási szervben több felelősséget akar. Én ezt szeretném mondani azt, hogy az Európai Parlamentnek is jelentős megfigyelő szerepe van néhány más ügynökségben is, nem az összesben egyébként. Önök tudják azt, hogy a tanács nem támogatja ezt a javaslatot a viták során, ezzel azt gondolom, hogy önöknek tisztában kell lenniük, ami pedig az akkreditációt illeti. Szerettünk volna itt is függetlenséget biztosítani a döntésekkel kapcsolatban, és éppen ezért javasoltuk a különböző biztonsági rendszerek harmonizációját az akkreditációban is. A, az árnyékjelentés tevőt kérjük majd meg a, arra, hogy mondja el, hogy fog ez a rendszer működni, illetve a tanács miben gondolkodik. Jó lenne, hogyha első olvasatban megállapodásra juthatnánk, és addigra kiderülne, hogy ez a folyamat hogyan működik majd. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Tosanovszki kolléga szeretne még valamit mondani? Nem? Akkor november 10-én kerül sor a következő eszmecserére, a jelentéstervezet december elejére készül el, januárig lehet módosító indítványokat benyújtani január végéig, és februárban születik döntés majd a szakbizottságban, amennyiben önök ezzel egyetértenek. Csatlakoznék a bizottsági javaslathoz, fordítsunk időt arra még addig is, hogy részletesebben gondolkodjunk el a továbbiakról. Nagyon sajnálatosnak tartom azt, hogy egy ilyen fontos ponttal kapcsolatban a jelentéstevő magára van hagyva. Egy nagyon fontos témáról van szó, tehát jó lenne, ha még a szakbizottságon belül is tovább informálódnánk az egyes pontokról. Az év elején megpróbálunk még egy időpontot eh, találni, amikor is újból napi rendre tűzzük eh, ezt eh, a pontot, vagy önálló pontként, vagy Tosanovszki kolléga jelentésével összevonva. Az egyebek alatt nincs mondandóm. Köszönöm szépen a mai részvételt és hogyha egyetértenek, akkor két-három percen belül elkezdjük a koordinátorok ülését. Minél hamarabb el tudjuk kezdeni az ülést, annál jobb. Akiknek a koordinátorai még nem érkeztek meg, kérem, hogy ezt jelezzék feléjük telefonon.